Dear colleagues, please. Kedves kollégák, kérem. A már, meg, már kívántam önöknek boldog ször, ö, új évet az imént, az előző vegyes ülésünk, de most a teljes körű Ekon szakbizottság ülésen először tehetem idén, tehát mindenkinek boldog új évet. Kérem, vizsgáljuk meg a napi rendet, elfogadhatjuk-e? Igen, köszönöm. A novemberi, november 8-i, meg 9 10 i 25 27-29-i, december 5-i, december 12-i ülésekre jövőkémet kell elfogadjuk. Jó? Néhány bejelenteni való. Szeretném tájékoztatni tagokat, hogy egy vegyes ülésünk a PHS 350-ben a reggeli szabadság ülés után kerül megrendezésre. E- ezen az ülés, együttes ülésen a pénzügyi rendszerek felhasználása, pénz felhasználására, a a szerelésre való meg, ennek megrendezések kerül napirendre. A triológusok a FA finanszírozási programban az első triológus december 15-én volt, melyen a parlament további magyarázattal élt a módosítók tárgyában. Úgy tűnik van szándék arra, hogy az EFRAK témájának elemeit újra napirendre kerül, ugyanakkor a tanács bizottság ellenkezésére, különösen azon módosítók tárgyában amelyek az IUB-ban fogalmazottak meg, a Máltai elnökség úgy döntött, hogy először konzultál a tagállamokkal a következő triológus előtt. A tanács szabály szerint ilyen triológus csak 2017 márciusa végén kerülhet megszervezésre. Azon döntések, ajánlások összefoglalója meg a december 15-i kondentrülésen születtek, kinevezések, administratív együttműködés, csalás elleni fellépés, a hozzáadott érték adó hivatal részéről egyik téma, aztán irányelv, egyes táv értékesítési témák ügyében egy irányelv a újságok, könyvek áfája tekintetében, ez a néppár témája, irányelv derogáció az áfa rendszerben, a megfordított terhelési rendszerben, néppárti téma, CCP állásfoglalás, konzervatív, szocialista téma, startup kezdeményezés, KKV vélemény, Ekkon vélemény. Az insolvency témában, ahol a Jurinak van hatásköre, és Ekkon és a Juri az 55-ös szabály szerint az országjelentések témájában fog elni. Egy szet, esetleg egy a vélemény az Ekon Bizottság részéről, amelyet kértünk, az elők a kerekedete még nem döntött ebben, lehet, hogy ma döntenek, meglátjuk. Mindenesetre készen állunk. Gazdasági kormányzás, Delson Bloom úr korábban jön, mint a hivatal által javasolt időpont sürgős ülést kértek. Januárra a koordinátorok Ignácio Viszkort is meghívták az olasz központi bank elnöket egy nyílt koordinátor ülésre. A következő meghívott a spanyol jegybank elnök lesz. 2017-re a bizottság az ekonomiát meg kell legyen aznap vagy másnap, ahogy a költségvetési tervezett tervek megjelennek, mert a tavalyi rendezvény túl későn került megszervezése folyamatban, akkor az ECON elnökségét kell megkezelíteni. Az összeszem tárgyában az Európai Számbevőszék részéről végül a koordinátorok megállapodtak, hogy meg Dombrovszki elnököt meghívják, hogy a gulári jelentés végrehajtását megvitassák. Ezek voltak tehát a bejelenteni valójön. Most pedig napján négyes pont a következik, módosítók megvidatása a Gunnar Höckmark jelentés tárgyában, amelynek témája az európai szemeszter. Jelentős tevő önél a szó. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. Ha körbenézünk a világban, nagy szükség lesz erre, hogy szerencsés évünk legyen. Majdnem 493 módosító futott be erre a jelentés, ami hát elég nagy szám. Ezek nagy része ugyanakkor ugyanannak a cikknek, egyes cikkeknek különféle vetületben való megközelítései, tehát többnek tűnik, mint amennyi, de azért nagy érdeklődést tükröz, és nagyon hálás vagyok e nagy figyelemért. Várom az együttműködést az árnyékelődókkal, az első megbeszélést, körében, és a mi szempontunkból nézvést, reflektálva mindezen módosítókra, a mostani bizonytalan időkben, amelyekben most élünk, és, és látjuk Amerikából jönni a bizonytalanság hullámait, mert a Brexit körüli vitákban, a pénzügyi instabilitást látva egyes tagállamokban, meg egy sor más kihívást és problémát, látva. Azt hiszem, a stabilitási paktum még fontosabb, mint valaha, hiszen hitelességet ad az európai gazdaságnak. És ha ebben a bizalom megrendül, az egész stabilitást aláshatja. A tárgyalások most akerül folynak, hogyan tudjuk a pozitív pénzügyi ö, státuszt meghatározni. Én a pozitív dolgokat mindig pozitív színben látom, elnök úr, és ha lehet, meg lehet vitatni, hogyan biztosítsuk azt, hogy az államháztartás úgy, úgy működjön, hogy a gazdasági növekedést ösztönözze. Ez nem csak, hogy fontos, hanem hogy kötelezettségünk is, kötelességünk is erről gondoskodni. Szerintem valamiféle konszenzus elérhető ebben a témában, építve arra, hogy tiszteletben tartsuk a stabilitási paktumot, és nem teremtünk kibúvókat arra, hogy alássuk az államháztartás stabilitását, mindeközben azon pénzügyi ösztönzőket, amelyek benne vannak ebben a keretben, kiaknázzuk. És itt rámutatnék arra a lehetőségre, amelyet kvalitatív költségvetés tervezés és végrehajtás jelent. Engem mindig meglep, elnök úr, amikor arról vitázunk, hogy milyen fontos kiadások vannak, és egyes képviselőtársak vagy kormányok azt mondják, ezek a beruházások, ezek a kiadások annyira fontosak, hogy ez okot jelenthet arra, hogy túlmenjünk a stabilitási paktum plafonértékein. Hát ha olyan fontos, akkor meg kéne állni vele, mielőtt túlmegyünk a plafonon. Magyarán az kéne legyen, ha ilyen fontos, ez kéne legyen az első kiadás, és nem a költségvetési ciklus végén, amikor ezáltal lépjük túl a paktum kereteit. Előre kéne sorolni talán ezeket a olyan fontos tételeket, és ezzel sokat elérhetnénk. A mi szempontunkból vizsgálva, ez nagyon fontos prioritás lesz, és az is ez magától értetődik, hiszen van egy, egy jogszabályunk, am, és a bizottság kötelessége, hogy az európai a növekedési paktum végrehajtását felügyelje, és ezt meghatározza annak kereteit, hogyan vizsgálódhatunk e téren. Visszatérve a módosítók, nagyon sok közülük, ugye az európai gazdaság állapotát vizsgálva, ugye más és más a helyzet egyes tagállamokban, sokkal rámutat arra, hogy a gazdasági növekedés, meg az új munkahelyteremtés eloszlása nem homogén, ahogy sokan mondják. Szerintem a munkahelyek meg a növekedés nem kiosztásra szoruló javak, hanem, maguk, hanem különféle körülmények között keletkező lehetőségek. És azt látni kell persze, hogy egyes tagállamokban jobb a gazdasági növekedés, meg másokban gyengébb. Sokszor kapcsolódik ez azokhoz a szakpolitikákhoz, amelyeket végrehajtottak ezekben a gazdaságban, vagy nem. Fontos, hogy ezt megbeszéljük és elemezzük. Az is fontos, hogy a, az Európai Unió agregát gazdaságát is vizsgáljuk, de az egyes tagállamok eredményeit, problémáit is külön-külön vizsgáljuk. Azt hiszem, elnök úr, ha ugye valakinek a feje a hűtőben van, a lába meg a sütőben, lehet, hogy az átlag hőmérséklete kiváló, de ez sem a feje, sem a lába nem érzi. Pontos az a gazdaságpolitikában is ezt látném. Mindenhol jól kell működjenek a dolgok az, hogy a növekedés meg a munkahelyteremtés beinduljon, koordinátorasszony. És a követ, külön, más és más körülmények más és más lehetőséget teremthetnek. Számunkra a beruházások nagyon fontosak, de beruházások úgy működnek, hogyha egyes témákra vonzzák a, befektetéseket, és ezek rentábilisak. Azt is látni kell, hogy nagyon sok frakció, nagyon sok tagja aláhúzta annak fontosságát, hogy alacsony adók munkahelyeket teremthetnek. Ez is helyén való és fontos meglátás. A szerkezetváltási reformok ügyében hadd zárjam azzal, hogy ugye a legtöbb módosítóban megjelenik az, hogy alacsony a gazdasági növekedés üteme, és ezek az elmúlt évek rendkívüli pénzügypolitikai helyzetének tudható be. Hogyha ezek ö, majd kifutnak, akkor a strukturális reformokkal kell majd támaszkodni. Persze lehet reménykedni fiskális ösztönzőkben, de hát elég régóta vannak ilyenek már az európai gazdaságokban, és bárhogy is értékeljük ezeket, nem fenntartható módja ez a gazdasági növekedés ösztönzésének évről évre. Függetlenül, hogy milyen politikai sarokban állunk, ezt látni kell. Tehát a strukturális reformnak akkor is vissza kell térni, hogyha ilyen szempontból vizsgáljuk a növekedés lehetőségeit. Várjuk e témák vitáját, mert fontos, hogy közös értelmezést nyerjenek ezek, és akkor többet tehetünk. Általában a közpénzek végrehajtásában több reformot hajtatunk végre, hogy a befektetéseket ösztönözzük, a stabilitást garantálhatjuk, és biztosíthatjuk azt is, hogy ezt a három dolgot úgy tudjuk kombinálni, hogy a végén ez pozitív államháztartási pozíciókat hozzon létre, és ez végső a stabilitási paktum pozitív végrehajtását is jelenti. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Szilva Pereira úr kap szót az SZND frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szerettem volna köszönteni a kollégákat, és boldog új évet kívánni mindenkinek. Szeretném megköszönni az előadó, Márk úr bevezetőjét is. És szeretném hangsúlyozni, hogy a szocialista frakció kész az együttműködésre, az előadóval való együttműködésre, annak érdekében, hogy kompromisszumra jussunk. Nagyon sok munka áll előttünk, annak érdekében, hogy ez a kompromisszum valóra válhasson. Ugyanis a javaslat tervezett jelenlegi változata még nagyon távol áll az egyensúlytól, Éppen ezért hosszú utat kell megtennünk még, hogy eljussunk a kompromisszumig. Ugyanakkor nem kételkedhetünk abban, hogy a kompromisszum készségünk lehetővé teheti ebben az esetben, ahogyan korábbi esetekben is, azt, hogy megértésre jussunk. Ehhez a korábbi alkalmakkor elért kompromisszumok kell, hogy referenciaként szolgáljanak. Annyi biztos, hogy nem fogadhatjuk el, hogy az Európai Parlament most kevesebbet mondjon, mint a korábbi években. A kiegyensúlyozott és jelentős növekedést szolgáló feltételekről Éppen ezért hangsúlyozom, hogy készek vagyunk a kompromisszumra, és figyelembe kell vennünk azon lépéseket, amelyeket a korábbi években már megtettünk. Szeretném leszögezni, hogy nem a mi frakciónk az, amely vitatja a különböző szabályok hitelességét, hiszen a gazdasági és monetáris unió működéséhez hiteles szabályokra van szükségünk. Ugyanakkor, ha megnézzük az Európában jelentkező problémákat, akkor talán nem a szabályok hitelessége az első probléma, nem ez a fő probléma, hanem a lényegi probléma az Európai Unióban a beruházások hiányával magyarázható, a növekedés hiányával, aztán ott van a munkanélküliség, valamint az egyenlőtlenségek és a rendkívüli eltérések, különbségek. Ezek ugyanis nagyon nagy elégedetlenséget szülnek, és az európai projektől való eltávolodást is. Ez pedig az európai projektet jelenleg most halálosan megsevezte. Éppen ezért erre a kérdésre külön figyelmet kell szentelnünk. Egyetértek az előadó valamikor azt mondja, hogy itt most arról van szó, hogy a megfelelő lépéseket tegyük meg, egy megfelelő, hatékony költségvetési politikára van szükségünk, és tisztelt kollégák, ez most a döntő pillanat a gazdasági kormányzás szempontjából. Ez az a pillanat, amikor az Európai Parlament ki kell, hogy fejtse álláspontját arról, hogy véleménye szerint milyen irányba kell, hogy haladjon a költségvetés politika, illetve a gazdaságpolitika. Nem ignorálhatjuk azt a lényeges politikai tényt sem, ami a vitánknak az alapját kell, hogy képezze. Az Európai Bizottság az európai intézményeket illetve a tagállamok felé egy üzenetet fogalmazott meg, méghozzá a következőt. Az európai gazdaságnak már 2017-ben szüksége van egy olyan költségvetés politikához, amely jelentősebb mértékben hozzájárulhat a növekedéshez. Ez az, amire az európai gazdaságnak szüksége volna egy olyan költségvetési politikára, amely megfelelő módon kiegészítené a monetáris politikát. Mindannyian tudjuk, hogy a végtelenségig nem lehet ezt az expanzív politikát fenntartani, amit az elmúlt években követtünk. De a bizottság ezen kívül azt is állítja, hogy a 2017-es költségvetés, amelyet nem régen fogadtak el, valamint az elkövetkezendő évekre vonatkozó ajánlások alkalmazása egy olyan költségvetési politikához vezetne, amely mérsékelt módon korlátozó, mér, mérsékelt módon restriktív, expanzív. 2017-ben tehát a téves költségvetési politikát fogjuk követni, hogyha nem teszünk ez ellen lépéseket. Ezért az Európai Bizottság azt javasolta, ez a pozitív fiscal stance, tehát egy pozitívabb megközelítést követne, nevezetesen azzal kapcsolatban, hogy a egyes országok, amelyek ezt megtehetik, expanzívabb fiskális politikát alkalmazzanak. Tehát örömmel fogadjuk ezt a javaslatot, támogatjuk ezt a javaslatot. A frakciónk pedig dolgozni fog annak érdekében, hogy támogassuk az összes olyan lépést, amely hangsúlyozza a beruházások fontosságát, hogy jobban felléphessünk az Európai Unióban megmutatkozó divergenciákkal szemben, és a költségvetési politika választ kell adjon a jelenlegi problémákra. Természetesen nem támogatjuk azt, ami az Európai Parlament korábbi álláspontját veszélyeztetné a szankciók alkalmazásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy az Európai Parlament már egyértelműen állást foglalt ebben a kérdésben. De meg kell találnunk a megfelelő politikai, policy mixet, ami ennek a vitának a középpontjába kell, hogy kerüljön, és a frakciónk ehhez hozzá is fog járulni. Köszönöm szépen, az ICR részéről Bert Lüke. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr kollégám Zile úr nevében fogok beszélni, aki elnézést kér, de sajnos nem tud ma itt lenni. Meg kell jegyezni, mondja Zile úr, hogy nagyon sok módosít, amit benyújtottak ehhez a saját kezdeményezésű jelentéshez, mutatja, hogy fontos a téma, jó ö, irányt ba indult el Hökmárk úr, de sok kihívás áll előttünk, és ezekről említést kell tenni. A módosítóink hangsúlyozzák azt, hogy bár visszatért a növekedés, ez késlekedett, még mindig törékeny ez a folyamat, és egyenlőtlen az elosztása a tagállamok között. A tagállamok közötti foglalkoztatási arányok is mutatják ezeket a különbségeket. Az összesített intézkedések, az összesített elemzések a mögötte rejlő részleteket lehet, hogy elfedik volnak olyan országok, amelyeknek nagyon magas az eladósodottsági szintje, vagy a költségvetési deficitje. Egy oldalról arról beszélünk, hogy mennyire fontos a kiegyensúlyozott költségvetés, és hogy közösen meghatározott szabályainkhoz tartsuk magunkat. A Juncker tervet nagyon gyakran egy általános megoldásnak tekintik arra, hogy minden problémát megoldjanak az fc s pénzekből. De az FC igazából olyan ö, országokba irányul, ahol már ebb, így is van elég beruházandó pénz, és a 13 felmaradó tagállam kimarad teljes mértékben ebből a támogatásból. Tehát eleve olyan országokat támogatnak az EFSI-ből, ahol már is jó a költségvetési egyensúly és alacsony az eladósodottság szintje. Ilyen jellegű módosítókat nyújtott be tehát Zile úr. Öm, és mivel a két percemet még nem használtam fel, saját megjegyzésémet is szeretném hozzáfűzni. Az FC pénz, ahogy megjegyeztem, nagy mértékben olyan országokba kerül, ahol már így is elégséges a beruházási szint. Véleményem szerint ez egy alapprobléma az Európai Unióban. A beruházás a tőkétől függ, és oda irányul, ahol a Tehát, hogy oda ö, áramlik ez a pénz, ahol eleve van tőke, és a tőkéből származó lehetőségeket már eleve ki tudják akrázni pont oda kéne irányítani ezeket a támogatásokat, ahol a munkaerő, az infrastruktúra, az adminisztráció minősége miatt még nem sikerült a megfelelő tőkebeáramlást biztosítani. A termelékenység szempontjából, illetve a termelékenység és az ezzel összefüggő ár színvonal tekintetében óriási különbségek vannak az Európai Unión belül a magországok és a periférien található országok között. És ezért aztán a rendelkezésre álló beruházási lehetőségek is egyenlőtlenül osztanak el, és ez oda vezet, hogy a gazdasági növekedés is egyenlőtlen marad. És itt a versenyképesség kérdéséhez jutunk. A beruházás azokban az országban történik meg, ahol eleve megvan a versenyképesség, miközben arra kéne összpontosítanunk, hogy felzárkóztatjuk a azokat az országokat, amelyek nem eléggé versenyképesek. És ráadásul a valuta árfolyamok közötti különbséget sem tudjuk már erre a kiegészítésre felhasználni. Egy heterogén gazdasági terüst térséget szeretnénk létrehozni, de sajnos a homogenitás csak az euróvezeten belül valósul meg, de ott sem eléggé. Bjerni képviselő az Aldétól kap szót. Tisztelt elnök úr, 2017-re én is kifejezném legjobb kívánságaimat mindenki számára. Köszönetet mondok Hökmárk úrnak, általánosságban tudjuk támogatni. Van néhány kulcsfontosságú módosítónk, a beruházásokra vonatkoznak ezek. Európának több erőfeszítést kell tennie, hogy az üzleti környezetet megerősíti az egységes belső piaci, például a tőkepiaci unió megerősítésével. Konkrét ajánlásokat fogalmazunk meg, például a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése a gyorsan növekedő vállalatok számára. A hosszú távú beruházást az oktatásra, kutatásra, fejlesztésre, innovációra, IKT-re és fenntartható energiára kellene fordítani. A bizottság növelje meg az erőfeszítéseket a finanszírozás bevonzására, az A határokon átnyúló EU-s projekteket, például az EFSZ-n keresztül a strukturális reformokról, a tagállamoknak több erőfeszítést kell tenni, hogy az országspecifikus ajánlásokat kövessék, és az egységes piac végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalásokat teljesítsék. Több erőfeszítésre van szükség az egészségügyben, például a bevált gyakorlatok Európai Uniós meg osztása révén. A tagállamok 5 és 11 százalékát költik a GDP-jüknek erre a területre, de a demográfiai változások miatt ez a szám növekedni fog. Az adózási felelősség és a finanszírozási struktúra. Olyan adó struktúrákra van szükség, amelyeket, amelyekben bízni lehet, és amelyeket követnek is, ez előfeltétele az Európai Monetáris Unió végrehajtásának. Hosszú távú fenntarthatósága a közpénzeknek. Ezt úgy kell ö, elemeznünk a jövőre vonatkozólag, hogy figyelembe vesszük a demográfiai változásokat, illetve az árfolyam változásokat és azt is, hogy a jövőbeli generációkat milyen kihívások fogják érinteni. A nemzeti szakpolitikák és a demokratikus elszámoltathatóság javításra szorul. A nemzeti parlamentek és a bizottság jó párbeszédet kell, hogy folytasson az ország specifikus ajánlásokról. Mivel ezek jogi szempontból kötelező, kötelezőek kellene, hogy legyenek. Nagyon várom a további együttműködés mindannyiukkal. Elnök, köszönöm szépen! A GUE hozzászólóját nem látom, a zöldektől sincs itt senki. FDD, ELNF, Pásztorkasszony, szeretne az FDD nevében hozzászólni? Nem? Akkor el nem Mansur parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Még minden évben most is Hökmark úr jelentését érdeklődéssel hallgattam. Egészében, ahogy az előző években most is, ez a szemeszter jelentés része egy nagyobb egésznek. A gazdasági növekedés lényege és a gazdasági jólét magja lényege mindig az európai kontinensen mindig a versenypozíció javításában állt. Ez kell inspirálni bennünket az erősebb gazdaság érdekében, és ezt kell létrehozzuk ennek körülményeit. Persze a szabadkereskedelmi övezetek és a Maastrichti feltételek, együttműködési feltételek eh, támogatásunkat élvezik, de valami félrement, nem csak a Maastrichti, a Maastrichti eh, feltételek összessége, meg az egységes gazdasági zóna, az egységes valuta nem feltétlenül segíti a gazdasági növekedést, amit olyan gyakran követelünk. A saját identitásunk és a versenytársakkal szemben identitás meghatározása az egész kontinens szempontjából fontos elem. Ez egy modell, Ugyanakkor az a modell, amelyben a politika dönt a gazdasági szereplők helyett, egy, egy gazdasági teret teremtve, egy valutát erőltetve, nem támogatható, és ez, amíg nem tudjuk újra gondolni ezt a rendszert, és nem tudjuk újra szervezni, addig nem tudunk változást hozni. Tehát az a kép, amit Hökmark úr lefestett, tehát voltak éppen jól összefoglalja a dolgok lényegét. Vannak ugyan olyan számadatok, amelyek mintha egy új gazdaság növekedés beindulását sugallanák, ám egészében vizsgálva nem olyan jó, nem jó a helyzet. Valóban a fej a hűtőben, a lába sütőben van, és a számadatok egyes részei optimisták ugyan, de nem szabad, hogy ez megtévesszen bennünket. Szükséges kritikát kell fogalmaznunk és eh, ilyen kritikus szellemben követjük ennek a jelentésnek a további sorsát. Köszönöm szépen. A KHDI keretében Permás Beresz jelentkezett két percben. Merci. Köszönöm szépen. És Rozáti úr is. Rozáti úr legyen az első, nem? Jó. Köszönöm a jelentéstevőnek a bevezető szavait egy új koncepciót hozott be a vitába, ez a hűtőszekrény és a sütő hasonlata volt, a politikai és a gazdasági helyzetre is alkalmazta. Azonban ezt az érvelést a dokumentumában nem alkalmazta. Nagyon sok költségvetési támogatási ösztönzőre hagyatkoztunk, de strukturális reformokra ez nem volt elég. A politikai-gazdasági vitát karakterizálja a, egyrésztről a fáradtság, másrésztről a feszültség a különböző tagállamok között. Tehát nem arról van szó, hogy túl sok vagy túl kevés volt a költségvetési támogatás, nem lenne szükségünk a Juncker tervre, hogyha ez megfelelő hatást ért volna el. Egy első generációs strukturális reform sorozat után azt tapasztaljuk, hogy a versenyképesség költsége, illetve a költségek is némileg csökkentek. Azonban a polaritásból, amit a hasonlat jellemzett, nem sikerült kilábalnunk, ezért egy új generációs strukturális reform sorozatra és új ösztönzőkre van szükség, hogy Európában beruházásokra kerüljön sor, különösen az euróvezetben. Köszönöm, Darius Rozáti kapszót. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy először is köszönetet mondjak Hökmark úrnak a kitűnő jelentésért. Messze osztom a nézeteit, illetve az ajánlásait. Például én is úgy látom, hogy jobb költekezési tervekre van szükségünk, és főleg, hogyha az infrastruktúrális beruházásokat nézzük, akkor valóban ezeket a kiadások élére kell helyeznünk, hiszen mindig, amikor kivételt képezünk, amikor meghatározunk egy kiadási kategóriát, ami túllép a határon, akkor ezt a kiadást a szokásos keretből emeljük ki, tudván, hogy az infrastruktúrális beruházások ezek csak a mars fölé helyezhetők, ez pedig természetesen nem a legjobb megközelítés. Aztán ami a fiskális ösztönzést illeti, Hökmark úr azt mondta, hogy nagyon sok fiskális ösztönző lépés született az euróövezetben, de úgy gondolom, hogy az adósság szintre gondolt, mert ha ezt megnézzük, akkor láthatjuk, hogy nagyon sok volt a fiskális kiadás. A probléma az volt, hogy ezen kiadások nem a megfelelő célra lettek fordítva. Tehát meg kell értenünk a különböző országok helyzetét. Vannak országok, ahol van fiskális mozgástér, növelhetik a kiadásokat, de a fiskális kiadás, valamint a gazdaság ösztönzése az országok szintjén jelentkezik, de nem az Európai Unió szintjén. Németország, Hollandia, vagy esetleg más országok esetében nincsenek eszközök, amelyek által meggyőzhetők ezen országok hogy arról, hogy ha megtehetik, akkor többet költhetnek. Ugyanakkor vannak eladósodott országok is, amelyek nem igényelnek fiskális teret. Tehát hogyan tudunk az agregált költekezés által segíteni az euróövezeten, amíg nincsenek politikai eszközeink, amelyek valamilyen módon összekapcsolnák egy egységes fiskális politikába a nemzeti politikákat, addig ez um, az eszköz nem elérhető. És ha megengedi elnök úr, egy utolsó észrevételt is tennék azzal kapcsolatban, amit Luke úr elmondott. A versenyképességgel elmondottakkal egyetértek, és azzal is, hogy miért nem versenyképesek az országok, de az ő értékelésével kapcsolatban van egy problémám, és ez az euróval kapcsolatos megjegyzésére vonatkozik. Ha Luke úr úgy gondolja, hogy ezen országoknak lenne egy saját valutájuk, és leértékelhetnék azt, és ezáltal valamilyen módon orvosolhatnák a helyzetet. Szerintem ez nem igaz, mert valaki leértékeli a valutát, ezáltal nem lesz versenyképesebb, pusztán olcsóbb lesz de ezzel nem lesz az ország innovatívabb vagy produktívabb, hanem csak olcsóbb. Tehát hosszú távra ez nem jelent megoldást, ez csak egy rövid távú könnyítést jelent. Philip Lamberts. Uh, I will, uh, it's just reacting to what Mr. Rosati just... With the last part of, uh, of Úr mondott az utolsó mondatára, hogyha valaki olv, olcsóbbá válik, akkor versenyképesebb lesz. A valódi versenyképesség az abból származik, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk, amik több hozzáadott értéket tartalmaznak, mint a versenytársaké. Ez a kemény versenyképenség. Az ár versenyképessége az az olcsó, megúszó útja annak, hogy elérjük azt az kívánt eredményt, amiről beszéltünk. Európának nem az alacsony költségekkel, hanem a magas minőségekkel versenyeznie. Nincsenek olyan politikai eszközök, amelyek révén megnövelhetnénk a beruházásokat az ilyen jellegű kapacitással rendelkező országokba. De a hatos csomagra és a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárásra utalnék, mert itt van egy indirekt módunk arra, hogy ösztönözzük az országokat abba, arra, hogy beruházzanak, és hogyha túlzott ö, többlet van, és ezt a jogszabályalkotásban figyelembe veszik, persze úgy tűnik, tesz a bizottság, mint hogyha ilyen nem lenne, de vannak ilyen túlzott töbletek, és ez azt jelenti, hogy egy ország nagyon versenyképes, de sajnos az alacsony fogyasztás és a az alacsony beruházás jeleként is tudjuk értelmezni ezt a töbletet bizonyos elemzésekben. És amikor Németországot ezért bíráljuk, akkor nem azért bíráljuk, mert Németország túl sokat exportál, hanem azt mondjuk, hogy ö, mesterséges módon lenyomja a belső keresletet, pedig nem ez történik. A fogyasztásra persze szükség van, de a gazdaságot ne a túlzott fogyasztásra próbáljuk meg beindítani akkor, amikor alacsony a beruházás. Például Németországban pont ez a helyzet, és pont ez a probléma. És Németországban, ahol óriási a beruházási kapacitás, itt pont használjuk fel a Juncker tervet, ez szerintem nagyon helytelen. És ezért visszautalnék az előbb említett indirekt eszközre, ami szerintem sokkal hatásosabb. Elnök, köszönöm szépen. Luka úr, ha megígéri, hogy egy percben, akkor öné lehet a szó. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen. Nem ígérem, de igyekszem. Hálás vagyok az EFDD és baloldali kollégák számára, hogy némi teret engednek egy kis vitának itt. Meg hálás vagyok Lambert úrnak, aki vitába szállt velem, de akkor megerősítette állításomat, miszerint két ö, léptékben folyik a verseny, egyrészt értékben folyhat verseny, másrészt költségben vagy árakban lehet versenyezni. Mind a kettőre van lehetőség, és persze a versenyképességet lehet növelni az árak csökkentésével, alacsonyabb árakkal versenyképesebb vagyunk. A lényeg persze, hogy mind a két léptéket használni kell, Ám ha az árkülönbség olyan hatalmas, mint most az eurozónában, akkor leértékelése van szükség 30-40 százalékos tételekben, akár egyes eurozóna országokban. Ilyen helyzetben re, nem reális egyáltalán azt várni, hogy a vállalatok ezekben a válságországokban bármi módon is a termék minőségén tudnak javítani, amely aztán az ár 40%-os árkülönbséget ö, ö, ellensúlyozná. Tehát először a leértékelés lehet a vállalatokat segíteni alacsonyabb árak tekintetében. A elnök, világos üzenet, köszönöm. Köszönöm elnök úr, hogy az időt adott, mondja Luke úr. Legyünk rugalmasak az, az árnyékelődők körében is, meg a spontán feleségek körében, de most visszatom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen a hozzászólásokat nem akarom mindegyiket most kivesézni, ám fontos, hogy versenyezni tudjunk magas bérekkel is, ne kelljen alacsony bérekkel versenyeznünk. Persze az árat mindig lehet csökkenteni, de akkor a bért is csökkenteni kell. Szerintem itt a jó minőségű munkahelyeknek kell prioritást adni. De hát mindegy. Ami azonban kiviláglik a vitából, az az, hogy világos a fő frakciók részéről nem kérdőjelezi meg senki a stabilitási paktumot. És ahogy látom, mindannyian egy irányban van nézünk, a, pozi- a pozitív államháztartási pozíció és státusz nem áshatja alá a stabilitási paktum szabályait. Ez jó egyetértési alap, mert ennek alapján lehet tovább dolgozni együtt. Aztán végül vissza kell, ugye menjünk a konyhába, a konyha metaforába, ugye a hűtő és a sütő mellé, mert fontos, hogy lássuk azt, hogy más és más fejlemények alakulnak már egyes tagállamokban. Sokan mondták, hogy nincs gazdasági növekedés, hiány van ebből, ez igaz, agregált szinten is, meg egyes tagállamok szintjén, ám vannak tagállamok, ahol igen magas a gazdasági növekedés. Vannak olyan országok, ahol nagy beruházási tömegek vannak. És ez kapcsolódik a köz, a pénz, az államháztartás stabilitásához. És vannak tagállamok, ahol szemben azzal a képpel, amit általában festünk az európai gazdaságról, nagyon magas a munkanélküliség. Úgyhogy meg kell vitassuk annak az okait is, miért áll, vannak ezek a nagy széttartó különbségek. Lehet, nem, hogy nem mindig az a megoldás, hogy az terheket növeljük. Lehet az is, hogy a hosszú távú versenyképességet javítsuk, és a strukturális reformokat kell erősíteni, és nem mindig a államáztási fiskális stimulusokban bízni. Ez nem azt jelenti persze, hogy már mindenhol legjobban használjuk ezeket az eszközöket. Rozáti úr is rámutott erre, szerintem többet kell tennünk, és bölcsebben kell biztosítani azt, hogy a, az államháztartása lehető leginkább ösztönözze és segítse a növekedést. Meghallgattam mindenkit, a kompromisszumkészség hangjait is, ezek alapján várom a további megbeszéléseket az árnyék eladókkal meg egy nagy tekintélyű parlamenti bizottság többi tagjával. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem ezt a pozitív hozzáállást a kompromisszumok megtalálása érdekében. Az előadó tudja, hogy a kiegészítő jelleg, amelyre hivatkozott a stabilitási paktummal kapcsolatban, ez teljes mértékben összefügg a rugalmassággal, ennek a kulcsfontosságú eleme. Bízom abban, hogy a tárgyaló csapat egy észszerű kompromisszumot talál majd, építve arra a konszenzusra, amelyet, ahogy hallhattuk, a korábbi jelentések kapcsán már elértünk. Erről a jelentésről február 6-án fogunk szavazni, és remélhetőleg február 13-án kell a plenáris elé. Rendben, áttérjük most a következő napi lenni pontra. Philip Lamberts jelentésére, amely egy uniós program létrehozásáról szól a fogyasztók és pénzügyi szolgáltatások egyéb felhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző tevékenységeket támogató 2017 és 20 közötti időszakra szóló programról szól ez. Most pedig Markus Ferbernek átadom az elnöki széket, és megadnám a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A kompromisszumos módosítók olvasata során nyilván láthatták, hogy megpróbáltunk bevenni a különböző módosítókat azok részéről, akik messze meleg támogatják ezen anyagot. Úgy értelmeztem, hogy a többség támogatja ezeket a módosítókat. Megpróbáltuk figyelembe venni az IMCO anyagát is. Tudják, hogy a hatos és a hetes cikk témájában kizárólagos kompetenciával, az 1-2-3 esetében pedig részleges megosztott kompetenciával rendelkezik, tehát így próbáltuk felgyorsítani ezt a folyamatot. Dióhéjban azt mondhatom, hogy ez a tervezet az eredeti bizottsági javaslattól nem tér el különösebben, úgyhogy gyorsan átfutnám a cikkeket. Egyes cikk a különböző programokat, a közérdeket szolgáló programokat emeltük ide a finanszírozás keretébe, és az IMCO 14-es módosítását is. A kettes cikk a célkitűzésekre vonatkozik, ide kapcsoljuk azt, hogy a pénzügyi rendelet kapcsán a programnak a pénzügyi végfelhasználókat is be kell vonnia egyéb releváns szinteken, például a multilaterális szinten. Figyelembe vettük az IMCO 25-ös módosítóját is, amelynek célja tisztázni a bizottság monitorozási hatáskörét, a program végfelhasználóira vonatkozóan, különösen ami a hármas cikket illeti a végfelhasználókra a kedvezményezettekről, különböző árnyékjelentéstevőktől kapott és IMCO módosítókat is megpróbáltunk beépíteni, ez a tagállamokra vonatkozó felhasználókat illeti, tehát ez ennek a célja az, hogy a lehető legtöbb tagállamban észszerűen alkalmazható legyen. A hetes cikkre vonatkozóan a program végrehajtással kapcsolatban nincsenek jelentősebb módosítók, úgyhogy az IMCO szövegét vettük át. A kilences pontban pedig az értékelésnél Szirpa és Enrike javaslatait vettük át. Itt um, arról van szó, hogy um, a program kiterjesztése esetén egy új pénzügyi időszakra vonatkozóan az értékelésnél figyelembe kell venni, hogy um, a pénzügyi keretet lehet-e növelni vagyis ez azt jelenti, hogy a következő időszakra vonatkozóan megpróbálunk nyíltak lenni, ami az esetleges kedvezményezetteket illeti, valamint a finanszírozás összegét. Végül, miután a bizottsági szolgálatokkal és a program kedvezményezetjeivel is konzultáltunk, a tízes cikk, ez egy módosított alkalmaztunk, májustól decemberig lenne alkalmazható ez a program figyelembe véve ugye azt a tényt, hogy a jelenlegi támogatások április 30-án hatályukat vesztik, tehát ez a módosító azt biztosítaná, hogy ne legyen pénzügyi űr, a legutolsó támogatás, valamint az új következő program indítása között. Ami a menetrendet illeti, meg is van azt terveztük, hogy egy írásos eljárást vezetünk be, tehát a kompromisszumok második tervezetét a jövő héten küldenénk el mindenkinek, és január 23-án délig lehetne az észrevételeiket eljuttatni hozzánk, így január 25-én szavazhatnánk. Reményeink szerint ez nem lesz majd vitás a tanács és a parlament között, tehát ha lehet, akkor elkerülhetjük ezt a pénzügyi finanszírozási űrt, és időben megszavazhatjuk ezt az anyagot. Köszönöm szépen, tisztelt előadó, most akkor az árnyék jelentéstevőket szólítanám fel, és Pietikainen asszony képviseletében Sztolojan úr a szó. Thank you, Mr. Pre- Köszönöm, tisztelt elnök úr. Pietikainen asszony néhány módosítót nyújtott be, mivel nagy mértékben támogatni tudja a bizottság javaslatát. Ezen a ponton helyes szerinte a két kedvezményezettet konkrétan megnevezni. Ha nem tennénk ezt, azzal e két szervezet munkáját különösebb előnyök elérése nélkül megtörnénk. Az év kezdetén meg kell kezdeni a finanszírozást, és szerintem azzal, hogyha pályázatot írnánk ki, a 2017-es finanszírozást csak elhalasztanánk, és ezzel a két szervezet működését kockáztatnánk. Jelen pillanatban nem látható más olyan szervezet, amely ehhez hasonló EU-s szintű munkát tudna elvégezni. Pietikainen asszony szeretne rámutatni arra, hogy vannak olyan kísérleti programok, és az ezekre vonatkozó finanszírozás, ami pártokon és parlamenteken átívelő munkát végez. Ha a finanszírozást folytatjuk a jelenlegi 2017-20-as időszakon túl is, akkor viszont meg kellene nyitni a lehetőséget más pályázók számára is, akik a kritériumot a kritériumokat, amit ez a két jelenlegi szervezet teljesít, szintén teljesítik. A két jelenlegi szervezet pedig jó lenne, hogyha a földrajzi lefedettséget növelni. Köszönöm szépen az SZND frakció nevében Olle Ludvigson kap szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk a fogyasztók bizalmát újraépíteni az európai pénzügyi rendszerben. Támogatnunk kell a Better Finance és a Finance Watch szervezeteket, amelyek pont ebben játszanak szerepet. Európa pénzügyi és gazdasági jogszabályainak a készítőinek adnak hangot nagyon technikai, pénzügyi jogszabályokat érthetőbbé tesznek a fogyasztók számára. Szükség van erre, és arra is, hogy a bizottságtól független maradjon ez a két szervezet, hiszen a közvélemény bizalma a két szervezetben függ ettől. Bármilyen külső erőtől való függetlenségük fontos a bizalom szempontjából. Hosszú távon meg kell erősíteni a pénzügyi függetlenségüket, és természetes, hogy előre kell mozdulnunk, haladnunk kell, de azért nem annyira egyszerű ez a helyzet. Szeretnének függetlené válni e szervezetek az Európai Bizottságtól, amelynek jelen pillanatban nagyon sok felügyeleti hatásköre van a két szervezet fölött, és ez hatással lehet a függetlenségükre. Azonban pénzügyi erőforrásaik korlátozottak, nem tudnak minden munkát elvégezni, amit elvárunk tőlük. Például a fogyasztóvédelem tagállami megerősítése tekintetében. A hatás, a hálózatépítés és a további fogyasztóvédelem fontos feladatok lesznek számukra a jövőben az elnyék előadókkal és a jelentéstevővel biztos vagyok benne, hogy nagyon jó szöveget fogunk tudni majd végül összehozni. Köszönöm szépen Lambert úrnak a kiváló munkát. Köszönöm szépen, Ole, most pedig a liberálisok nevében Enrique Calvé Sambon kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A lehető legrövidebben szeretném elmondani, hogy a frakcióm támogatni fogja az Európai Bizottság szövegét azon módosítókkal, amelyeket kitűnően összefoglalt Lamberts úr. Tegnap a kompromisszumos indítványokat gyorsan átfutottuk, és úgy tűnik, hogy minden a jó irányba halad, ezért el fogjuk érni az eredményt. Az egyetlen probléma, amely felmerülhet, inkább politikai természetű. A bizottság szövege bizonyos értelemben alátámasztja azt, hogy jó döntést hoztunk. Ezek a csoportok, ezen szervezetek nem kell, hogy azt gondolják, és mi ezt nem is fogjuk jóvá hagyni, hogy ők a civil társadalom képviselői, mert ne felejtjük el, hogy mi vagyunk a civil társadalom képviselői. Én nem fogom soha elfelejteni, hogy mi a feladatom, és a kollégáim sem. Ők azért vannak, hogy segítsék azt, hogy a kormányzatok, illetve a civil társadalom jobban végezze a munkáját, de ahogyan azt mondjuk, két pár szem többet lát, mint egy, de nem eh, fogom ellenezni azt, amit mások mondanak. Tehát a jó szellemiség érdekében, ugye a bizottság is erre törekszik. Én eh, egyeztettem a két féllel, és azt hiszem, hogy eh, pozitív lesz mindenképpen a fellépésünk, a bizottság is ezt mondja, és egyébként, ha ez működik, akkor ezt el kell ismernünk. De ahogy Lambert úr is elmondta, a nem akarunk egy ilyen brüsszeli buborékot létrehozni, hanem azt kell elérnünk, hogy ez működőképes legyen a tagállamokban is. El kell jutni tehát a befektetőkhöz, a különböző szintű döntéshozókhoz is fordulnunk kell, tehát egyfajta közszolgáltatást kell szinte megteremtenünk. Erre vonatkoznak egyébként a módosítóink is, és úgy tűnik, hogy ezek többségét át is vette az előadó, és annak érdekében, hogy senki se gyanakodjon a Better Finance és a Finance Watch kapcsán, ők már nagyon komoly előre tettek szert, már bebizonyították a hozzáértésüket, de a jövőben nem hihetjük el azért azt, vagy nem gondolhatjuk azt, hogy az Európai Parlament vagy a bizottság közvetlenül fogja finanszírozni őket. Minden esetre ezt a gyanút könnyen elkerülhetjük a különböző módosítókkal, ugyanis lehetőséget nyitunk a jobb finanszírozás előtt a jövőre nézve. De ugye van egy politikai vita a technikai kérdéseket a bizottság szövege és az IMCO módosítók, valamint Lambert úr által átvett módosítók tökéletesen tükröznek, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz a civil társadalomra nézve ennek az anyagnak a kimenetele, a civil társadalomra nézve, amelyet egyébként ugye mi képviselünk. Köszönöm. Thank you very much, and for the group I have... Köszönöm szépen. Matt Carthy kap szólt a Goya nevében. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevő munkáját, a, meg a kompromisszumos módosítókat, amelyeket körbeadott a hét elején az árnyékadók között. Ha a javasolt kompromisszumos eh, módosítók elfogadásra kerülnek a parlament részéről, akkor javítják jelentősen majd a bizottság ajánlatát. Fontos, hogy jelentésben megjelenjen az, hogy a Finance Watch és a Better Finances eh, eh, és egyéb szervezetek munkája meg a technikai, szakpolitikai tanácsadás a bonyolult műveletekben megjelenjen. Ez a szakpolitikai munka hatalmas jelentőséggel bír. Ezek a szervezetek fontos szerepet játszanak nem csak az EU intézmények munkájában, hanem multilaterális és egyéb döntéshozatali szervezetekben és folyamatokban, remélem ez megjelenik majd a jelentésben is szó szerint. Aztán üdvözöljük, hogy az aktív, a fogyasztók aktív bevonását előrányozza a jelentés, és a fogyasztóvédelmi szervezetek működését aláhúzza, hiszen ezzel nem méltányos gazdasági gyakorlatok kiszűrését segítik. A Finance Watch és a többi szervezet fontos, hogy függetlenül működjenek a bizottságtól, nagyon fontos pont ez számunkra, mert a két szervezet védi a fogyasztóvédelmét, és nem a bizottság ö, ö, hatályban kell működjenek. Azt is világosá kell tenni, hogy a szervezetek le kell írják tervezett működésüket, a, az a javaslat, ami ez irányba megszületett, a jobb finanszírozás. A Better Finance és a Finance Watch működését kell segítség. a közvetett és közvetlen EU finanszírozási javaslatokat is üdvözlöm. Köszönöm a munkát, a kompromisszumokat, remélem dűlőre jutunk majd a pozitív e, javaslatok alapján. Köszönöm. Ez EFDD nevében Beatrix von Stark kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ahogy látták, és a legutóbbi vitában is megjelent, nem tudom sajnos támogatni a bizottság javaslatát, és nem jó, hogyha a lobby szervezeteket, mint a Finance Watch milliós adófizetői pénzekből támogatják. Sajnos az EU lobby ö, nyilvántartása nem rendeződik, és ez nem, ez nem fér a fejembe, hogy lehet állami pénzekkel támogatni milliókkal, adófizetői milliókkal lobby szervezeteket, akár fogyasztóvédelem örve alatt. Miért ne lehetne a fogyasztóvédelmi érdekeket a lobby szervezetek nélkül támogatni, ha fontosnak tartjuk ezeket. Második kérdés, megvizsgálták, hogy például a kik a Finance Watch tagjai? Az Attac France, Heinrich Böll stiftunk a zöldek részéről, vagy a Róza Luxemburg alapítvány a szélső balról. Konzervatív kollégáim látják ezt, hogy milyen politikai erők állnak ezt szeretek mögött, amiket adófizetői pénzzel akarnak finanszírozni? Hát én nem akarom. Igazuk van abban, hogy elutasítják a bizottság javaslatait, és örülnék annak, hogyha gyakrabban élnének ezzel a lehetőséggel, és elutasítanák a javaslatot. Én most is elutasítom. Köszönöm. Az ENF részéről akar valaki beszélni? Nem látok ilyet. Spontán felszólalás nincs, akkor visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, széles konszenzus övezi jelentős párt erők részéről e javaslat elfogadását. a kompromisszumos csomag első szakaszát mielőbb kidolgozom, mert kommentárok megjelentésével fontos, asszonynak már többször válaszoltam, talán belátja, hogy ez nem egy profit irányú ö, szervezet. A lobby szervezetek definíciója a profit irányultság. Itt senki sem nyer egy fillért sem, kivéve a fogyasztók és az adófizetők azt mondják, hogy adófizetői pénzekkel finanszírozok ezeket a szervezeteket és embereket. Igen, nem csak, de részben adófizetői pénzekkel. Ám a jó pénzügyi szabályozás alapján az, az adófizetők látják ennek hasznát. Mert ha a szabályozás úgy félre megy, mint ahogy korábban a pénzügyi válság előtt engedtük, kifizeti meg a számlát az adófizető. Nem csak pár millióról van szó, hanem e- e- zillió dollárokról és eurókról a rosszul leszabályozott és rosszul felügyelelt banki és pénzügyi műveletek és intézmények ára. Az, hogy egy pár milliót kifizetünk arra, hogy az adófizetőket védjük azon jogszabályoktól, amelyek sérthetik az érdeküket, szerintem jó elköltött pénz, de hát tudom, ön nem osztja az adófizető megvédésének gondolatát, ön sokkal inkább védené a magánipart és annak kedvezményezetjeit, de hát Ebben van közöttünk a különbség. Köszönöm szépen. Megengedném a jegyzőkönyvön kívül, hogy senki sem képviselőben az adófizetők érdekeit, mint az Európai Parlament a saját választóink érdekeit. Nekem is volt néhány módosítom ez irányban. 25-én szavazunk az ECOM-ban erről a témáról, a plenárisra pedig valószínűleg márciusban megy. Köszönöm. 6-7-8-as napirendi pont, mentesítés eljárás, az Európai Banki Felügyelet, Biztosítási Felügyelet és értékpapír felügyelet, ahogy nevezzük németül, tárgyában Szanda Lunc, az előadó parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, újévi ajándékunk önök számára. Ez a három mentesítési vélemény. nagyon szűkös kereteken belül tud ez a munka lezajlani, úgyhogy csak néhány kulcsfontosságú pontra térnék ki. Nagyon sok módosítót kaptam, de ezeknek a részletes megtárgyására most nem lesz idő, ezért néhány kulcspontra összpontosítanék. Az egyik, ezekben a ilyen véleménytervezetekben azt akarjuk, hogy ne szélesítsük a mandátumukat ezeknek a szervezeteknek, túl azon, amit meghatároztunk már eleve, és odafigyelünk arra is, hogy az arányossági elvet nem szabad szem előtt téveszteni. Sikerült előrelépést tennünk ezen a fronton, ezt hiszem, de szeretném hallani, hogy a többi árnyék előadó mit gondol erről. Másodszorban bölcsen kell és racionálisan, hogy felhasználják ezek a szervezetek a pénzüket, úgyhogy az extra pénzek iránti igényüket meg kell, hogy indokolják, illetve racionalizációs intézkedések is kell, hogy kövessék ezeket a kéréseket. A jogalkotási felől inkább a végrehajtás és a felügyeleti felület, feladatok felé mozdult el a feladatkörük, és a költségvetésük, illetve a személyzeti állományuk is ezt tükrözi. Harmadsorban a három szervezet és a CMU cselekvési terv figyelembe vételével, ha megnézzük, hogy az ő finanszírozási helyzetük hogy fog alakulni, nincs kétségem afelől, hogy a bizottsági szöveg, ami erről születik, óriási vitát fog kavarni, nem csak a pénzügyi szerv, szektor ron belül, hanem a nemzeti felügyelő szervek részvételével is. Erre is számítunk a jelentés vagy véleménytervezetünkben. A megjegyzésekkel kapcsolatban azt a megjegyzést tenném még, hogy a széles körű egyetértést szeretném elérni e témával kapcsolatban. A jelentéstevőnk még nincs itt, Úgyhogy az SND árnyék eladójának adok elsősorban szót most. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek a véleményért, a vélemény előadójának a három európai hatóság mentesítésével kapcsolatban. Hölgyeim és uraim! Az éves mentesítés rendkívül fontos, mert lehetőséget nyújt arra, hogy lehetséges problémákat azonosítsunk, és ezeknek a kiigazítására javaslatokat tegyünk. Az EBH, EIOPA és ESMA esetében a legális konvergenciára van szükség, illetve arra is, hogy a rendszer szintű stabilitást és a fogyasztóvédelmet erősítsük. És bár költségvetésük ben még lehet csökkentéseket elérni, mindazonáltal fontos biztosítani, hogy a jövőben ne függjenek a nemzeti felügyeleti hatóságoktól besz jövő pénzekre, azért, hogy el tudják látni a feladatukat. Az integráció, a piaci és jogi integráció nagyon fontos szerepköre ennek a három hatóságnak, és ez az EU-s szintű stabilitási aggályokhoz is szorosan kapcsolódó kérdés. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy biztosítsuk azt, hogy a fő céljukat el tudják érni, azaz a pénzügyi stabilitás erősítését. Kollégák, úgy gondolom, hogy az Európának többször kéne fellépnie, beavatkozni akkor, amikor a nemzeti felügyeleti hatóságok nem működnek jól. Sőt, problémát okoznak a piacoknak például, mint amikor a román felügyeleti hatóság tette az 2015-ben a román biztosítási piacon. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a román parlament most eljárást indított, hogy felmentsék a román nemzeti felügyeleti hatóság elnökét emiatt a helyzet miatt. Ami pedig az Európai Bankhatóságot illeti, rámutatnék arra, hogy a bankunió végrehajtásával kapcsolatos következtetéseket le kell, hogy vonják, illetve az Európai Felügyelhatósággal kapcsolatos véleményükre is kíváncsi vagyok. Végül az Európai Felügyeleti Hatóságok rendszeres frissített információt kell, hogy kiadjanak a tevékenységükről és a kompetencia területeikről, hogy biztosítsuk az átláthatóságot a munkájuk felett. Üdvözlöm azt a javaslatot, hogy az események internetes sugárzásával kiterjesszük az átláthatóságot, és eljutathassuk a munkájukat az állampolgárokhoz. Biztos vagyok benne, hogy e nagyon fontos témákban nagyon jó megállapodásra fogunk jutni. Köszönetet mondok még egyszer mindenkinek. Thank you very much. Köszönöm szépen. A néppárt árnyék jelentéstevője nem érkezett meg. A liberálisok részéről nem látok senkit. A zöldektől Filip, Sven nevében ismerteted az álláspontotokat. Köszönöm szépen. Az előadónak köszönjük a jelentést. A az értékelések és ajánlások egy részével egyetértünk, különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi finanszírozási rendelkezéseket módosítani kell, úgy, hogy arányos díjakra van szükség a piaci részvevők számára, helyettesítve így a nemzeti kompetens hatóságokat, a minőséget, valamint a jegyzőkönyvek átfogó jellegét is javítani kell. Ugyanakkor vannak eltéréseink, ami nyilván nem meglepő. A három tervezetben korlátozó a szervezetek értékelése, mivel ezen intézmények rögtön a válság után jöttek létre, mi mindig is azt támogattuk, hogy fokozottabban biztosítsuk, emeljük az eszközök, a források rendelkezésre bocsátását. A bank Unió értelmében, hogy kellő szintű privatizációt, illetve hatékonyságot biztosítsunk. Annak is örülünk, hogy átláthatóbbá tették a lobby üléseket, ugyanakkor jobbnak találnánk azt is, hogyha a közérdekű bejelentők számára egy biztonságosabb csatornát biztosítanának. A belső üléseket is ki kell terjeszteni a különböző érdekelt felekre, bevonva például az Európai Parlamentet, miután a harmadik szintű jogszabályalkotás céljait javarészt elérték, az európai jogszabályok, valamint a befektetők védelme fokozottabb figyelmet kell, hogy kapjon. Minden hatáskörrel nem éltek, ezen szervezetek, például ami a társértékelő jelentések készítését illeti, biztosítanunk kellene, hogy a mandátumokban foglalt kitételeknek teljes mértékben eleget tegyenek. Ennek fényében bizonyos módosítókat is be fogunk nyújtani, amelyek jobban tükrözik majd ezt a megközelítésünket. Köszönöm szépen! Úgy látom, hogy Langen úr lassan befut, de Marko itt nem látom a teremben, és az FDD részéről sem látok senkit, Barbara Kappelt sem látom. Annemans úr, Kappel úr nevében? Köszönöm, Kappel asszony nevében ki kell mentsem őt. Ő, semmi sem tudott eljönni. Um, hát elmondom, nem akarom ö, csorbítani kollégám munkáját, Um, Markus Ferber tavalyi 2015-ös témában született egy jelentése is ide kapcsolódik. Az ESMA tárgyában és azon munkaeredményeit is megelőlegezte, amely most született. Ez pozitív fejlemény. Ugyanakkor két másik jelent a tavalyi évben megjelölt ambíciók nem valósulnak meg. Ami még az ebert illeti, ez ugye a, a távoli jövőbe került ennek a határbeli kitalásra, és a market participant, a piaci részvevők finanszírozása az EBL e és EIOPA részéről arányos módon kell kalibrálásra kerüljön. Hát ez nagyon ködös megfogalmazás, igazából nem határoz meg semmit a piaci résztvevők szempontjából. Remélem tehát, hogy a módosítók révén pontosítani tudjuk, helyre tudjuk tenni ezeket, az, ezeket a tételeket a jelentés körében. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm megadom a szót a néppárt árnyékentéstevőjének, Werner Langennek. Elnézést, hogy nem értem ide időben. Először is egy kicsit csalódtam a mm, tartalom hiánya miatt. Azt kell mondjam, hogy itt különösebben a feladatok leírásán kívül mást nem láthatunk, ebből nem vonhatunk le messze menő következtetéseket, úgyhogy valóban csalódott vagyok azt kell mondjam, hogy a számvevőszéktől azt hiszem, hogy részletesebb vizsgálatokat kell elvárnunk a jövőre nézve. Ez az egyik. 2011-ben árnyék előadója voltam a második mentesítési eljárás szóló jelentéseknek, amikor miután létrejöttek ezen szervezetek, az IT annak idején még nem működött, és a számvevőszék a korábbi évek eh, el nem végzett feladatait eh, röviden értékelte. Ez azt jelenti, hogy eh, ezeket nem zárta le, de jelezte, hogy folyamatban vannak a feladatok. Ez azt hiszem, hogy szintén nem megfelelő. Ezeket a, ezek a szervezetek beváltak, és az előadó is ezt egyértelműen kifejti a jelentésében. Volna azonban három megjegyzésem az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Az egyik megjegyzésem az EIOPA-ra vonatkozik. Az EIOPA különböző vizsgálati, vizsgálatokat hajtott végre az elmúlt években, annak mentén, amit a jogalkotó meghatározott, mi ezt jóvá hagytuk, de ez nem eredményezheti azt, hogy a normális feladatainak nem tesz eleget. Ha látjuk azt, hogy a delegált jogi aktusok, valamint a vizsgálatai alapján az EIOPA, különösen egy olyan témában, amelyet én értékeltem, ez a biztosításokra vonatkozó köze, biztosítás közvetítési irányelv tett egy javaslatot, amely messze túllép azon, amit a jogalkotó szabályozott, és noha az elnök elutasította az erre vonatkozó panaszt, meglátjuk, hogy mi kerekedik ki ennek a folyamatnak a végén. Az ESMA kapcsán ez még ilyen terjedelemben nem tűnt fel számomra, de jogalkotóként mindenképpen ügyelnünk kell arra, hogy a jogalkotási prioritások végrehajtása prioritást élvezze minden, mindhárom szervezet esetében. Az ESMA-nál egyértelműen a működőképesség egy kicsit javult a múltban, az elmúlt évekkel kapcsolatos fenntartásokat sikerült orvosolni. Az Európai Bankhatóságnál azonban felmerültek problémák létrehozása óta van ugye egy európai bank felügyelet az LKB e vezetésével, lehet persze vitázni arról, hogy a pénzpolitikát, illetve a felügyeletet külön kell -e választani. Nekem erről más volt a véleményem, de a döntés nem ebbe az irányba ment el. Ugyanakkor fel kell merüljön az EBA szempontjából a kérdés, hogy lévén itt ugye technikai hatóságokról van szó, ezek technikai tanácsot nyújtanak, a bizottságnak, illetve a piaci szereplőknek fel kell merüljön az a kérdés, hogy mikor fogjuk a létező struktúrákba ezeket beilleszteni. Ugyanis a megkettőződés mindenképpen problémákat jelenthet. Úgy gondolom, hogy e tekintetben megállapodhatunk még, most nem szeretnék a székhelyről nyilatkozni, mert ez a Brexitet követően úgyis felmerül majd, de az a tény, hogy az Európai Bankhatóság most megkötött egy bérleti szerződést, amely 2026-ig hatályos Londonban, és 3,5 millió a szerződés korai felmondásán esetén a bírság, ez azt hiszem, hogy mindenképpen figyelembe kell venni. A számvevőszék ezt tudomásul vette, de úgy gondolom, hogy ez nem elegendő. Meg kell vizsgálni azt, hogy az Európai Unióban jelentkező politikai fejleményeket hogyan tudjuk jobban nyomon követni. Egyébként köszönettel tartozom az előadónak, mert a lényegi pontokat megemlítette. Az Európai Számvevő Széknek még nem tudok köszönetet mondani, de azt hiszem, hogy az ECON részéről támogathatjuk a mentesítést. Köszönöm. Very much. Uh, Köszönöm szépen. Kíván-e bárki hozzászólni? A listámon már nem szerepel más. A módosítók benyújtásának határide... Ó, oh, bocsánat, a jelentéstevő Sanders úr. Hogy felejthettem el? Nagyon rövid leszek. Nem volt váratlan, hogy milyen témákat vetettek fel a kompetenciák és a finanszírozás tekintetében a kollégák. A hati hatáskörök elmozdítása valóban egy olyan kérdés volt, amire nem vártam, de nagyon érdekes lesz beszélgetni róla. Úgyhogy minden módosító indítványt érdeklődéssel várok. Elnök, igen, módosítók benyújtásának határideje, tehát legyenek óvatosak, január 17. A választások után, tehát 12 óra. 17-én 12. Az néppárti árnyék jelentéstevőnek kérdése van. Ö, az a kérdésem, mikor nyílik meg a módosítók benyújtásának lehetősége. Mikortól lehet? Nem, itt a, a, nehogy össze zavarjuk, össze, le, lecsökkentse a parlamenti elnökválasztás az egészet, és csak három óránk legyen az egészre. Holnap? Elnök már most megnyílik. Hétfőn utazni kell, ugye, meg a többi dolog, belső eljárások, úgyhogy ha a szolgálatok fogadják, akkor a rendszer már fogadja ezen a héten a módosítókat. Köszönjük! Módosítókról, de február 6-án fogunk tárgyalni, 27-én szavazunk róluk a Kontszakbizottságban. 20, március 23-án szavaznak róla, ez a mi határidőnk is. Mindennel el kell készülnünk addig a kont számára, különben nem fogunk szerepet játszani a folyamatban, és az áprilisi plenáris fogja lezárni a mentesítési eljárást szokás szerint. Következhet a kilencedik napi rendi pont, az Európai Kockázati Tőke Alapok és az Európai Szociális Vállalkozási Alapok témája. Nem, Szirpa Pietikainen asszony a jelentéstevő, de nincs itt. Állítólag 5 percen belül itt van, úgyhogy 3 perces szünetet tartunk hát amúgy sincs itt senki. Rövid szünet tehát, jó? Thank you.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

Yeah, ladies and gentlemen, as I've now... No, hölgyeim és uraim, most kaptam tájékoztatást arról, hogy a jelentéstevő helyettese, eh, aki beugrik helyette, itt van a teremben. Bocsánat, hogy itt az izgalmas párbeszédeket félbeszakítom. 9-es napi pont, Európai Vállalkozás Alap és Európai Szociális Vállalkozás Alap Petikenen asszony helyett Burkhard Bálc veszi át a szót. Burkhard parancsolja. Köszönöm, elnök úr! Először is Petikánen asszony szeretne, szeretné elnézést kérni azért, hogy nem tudott nem tudta maga bemutatni, személyes okoknál fogva vissza kellett utazzon Finnországba, elnézést kér tehát. A, hogy újra visszatekintsünk a dologra, a bizottság három éves élt az, Európa, az európai vállalkozási alap és kockázati témájában a menedzserek kiválaszthatósága tekintetében a USEF alapok végrehajtásában egyrészt, másrészt, hogy növek, növeljük azon, bizottság, azon vállalatok körét, bővítsük, amelyek ezen alapok kedvezményetje lehetnek, harmadsorban pedig, hogy a regisztráció és a határon átnyúló marketingja ezeknek az alapoknak egyszerűbb és olcsóbb legyen. Egészében Petekeinen asszony támogatja ezeket a javasolt változásokat, ám szeretné azt is megvizsgálni annak lehetőségét, hogy hogyan lehetne ezt a három keretet a parlament részéről még javítani, ezek működését. Egy szélesebb összefüggésben vizsgálja a tőke piac unióban, a módosítók legnagyobb, legfontosabb része a regisztrációs pont, az alapok regisztrációs pontja tárgyában fogalmazódott meg. Az ESMA-nak szeretné átadni ezt a feladatkört és felelősséget. Egy egységes szabálykönyv létrehozását irányozná elő a legtöbb alap végrehajtásában, amelyek egész Európában érvényesek lehetnének. Ez a módszertan tovább erősítené az ESMA felelősségkörének megállapítását az én alapok regisztrációjában. Aztán a jelentés azt is javasolja, hogy jelen pillanatban az ESMA végezze a regisztrációt, míg a tagállam a felügyeleti hatáskör továbbra is ellátná. Pitekkeinen asszony először az árnyakadókkal szeretném majd, meg a többi kollégával kiérlelni álláspontját, mielőtt megnyitná a módosítók előtt a teret az feladatok megosztására, és nagy érdeklődéssel várja gondolataira vonatkozó reflexióikat. Az Európai Bizottság javaslata kimondottan tiltaná a díjak szedését ezen a lapok végrehajtásában a tagállami hatóságok részéről. A jelentés ezt a tiltást támogatná. Pitikánen asszony jelentésében azt is javasolja, hogy tegyük még világosabbá azt, hogy az EU-VCA és EUCEF rendszerek egyrészt a marketing és a végrehajtás feladatkérdésen látná, tehát az alapmenedzser egyik tagállamban nem csak marketing, nem csak a marketing, hanem a végrehajtás feladata is elláthatná egy másik tagállamban is, így módon egy alapmenedzser más tagállamban is kivetheti tevékenységét, ez IFMD rezsémbe való beléptetést jelenteni, ez a kisebb alapoknál ugyanis ez túlzott terheket rótt a végrehajtóra. És biztosítani azt, hogy a marketing és a menedzsment útlevél úgymond az Európai Unió egészében érvényesülhetne a menedzser részéről, és ez, volt, ez megvalósítaná a tőkeunió egyik fő célkitűzését. Azt is javasolja a Pitikenden azt mondja, hogy a bizottság módszertanán változtassunk, amely az ESMA feladatkörét a korrekt szintek megállapításában határoznám meg, ezzel szemben a saját alapok megállapítása ezen alapok végrehajtásában 250 millió eh, alatt az egyik fix overheadhez kötné, pótlagos alapokról is szól a jelentés, és végül két változást javasol Pitikány asszony, amely csak az EU szabályozása van érvényes. Az egyik javaslat az, hogy csökkentsék a megkövetelt minimum küszöbértéket 100 ezerről 50 ezer euróra. A bizottság konzultációja szerint a 100 ezer eurós minimum küszöb a nem szakmai befektetők szempontjából a kisebb alapoknál gát lehet. Míg az EUSZEF, mivel az EUSZEF éppen a kisebb szereplőket célozza meg, indokolt lehet a küszöbérték csökkentése, olyan befektetői kört potenciálisan növelhessük. Péter Kernan asszony az árnyékelőkkel és a többi kollégával azt is szeretné megvisszatítni, hogyan lehetne ezeket a javaslatokat kiegészíteni további befektetővédelmi követelményekkel. Aztán a jogosult eszközök meghatározása körében, konkrétabban a pozitív szociális hatás meghatározásában a mostani definíció a Social Business Initiative szélesebb körű meghatározásában gyökerezik, nehezen értelmezhető vállalkozói szempontból. Pitikenen azt mondja, azt javasolja a definíciót az Európai Befektetési Alap és Social Business Initiative meghatározásához közelítsék. A jelentéstevő meghallgatja majd a képviselők válaszait, javaslataira, és igyekszik bele dolgozni a kompromisszumos módosítókba ezen meglátásokat. Burkhardt, and give... Köszönöm szépen, Burkhardt. Most az árnyék előadókkal kezdünk. Andrea Cozzolino az SND részéről parancsolja. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok Kainen asszonynak. Azért, mert megpróbálta elmozdítani a belépési korlátokat és megpróbálja egységesíteni az európai piacot, és igazságosabbá tenni a vállalkozási alapok számára jobb hozzáférhetőséget biztosítani általánosságban. Pervans Berez az első eszmecserén még decemberben szintén rámutatott erre. Örülök annak, hogy a bizottság próbálja egyszerűsíteni és harmonizálni a dolgokat, az adminisztráció tekintetében az EU-VECA és az Európai Szociális Vállalkozási Alapok tekintetében. Még egy dolog, amire szeretnék rámutatni, amit talán a módosítókban ö, tudunk kezelni, hogy javítsuk a szöveget, az e ma nagyon jó lenne, hogyha a finanszírozási tőke definíciójának a módosításával javítható lenne. Mindjárt a rendeletben kellene egy alapszámot ö, szerepeltetnünk, és nem kéne várni arra, hogy ez ezt van maga ö, egy éves várakozás után határozza meg ezt a számot, tehát ezzel nyernénk egy évet. Másodszorban az Európai Bizottság szerint a felügyeleti bizottság nem jöhet létre ex post mert hogyha ezeket az alapokat fejleszteni akarjuk, akkor nem tudnak így működni. A költségeiket fedezni kell valahogy. Tehát remélem, hogy tudunk az illetékes hatóságok szerepéről folytatni egy vitát, amivel garantálni tudjuk azt, hogy a rendszer meglehetősen jól működjön. Végül szeretném, hogyha az arányosság megmaradna, és a kisebb vállalkozások számára nagyobb adminisztratív egyszerűsítés révén egy könnyebb rendszerhez való hozzáférést biztosítanánk. Remélem az elkövetkezendő két-három hétben sikerül majd erre vonatkozó megállapodásra jutnunk, és konszenzusra jutnunk a végső szöveggel kapcsolatosan. Elnök, köszönöm szépen, a liberálisok nevében pedig, mivel nem látok lcr e képviselőt, van olyan helyzel kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy Balc urat megkérem, hogy a köszönetemet továbbítsa a jelentéstevő felé, mert komoly erőfeszítéseket tett a jelentés megfogalmazásában. Bizony, mindennyire egyetértünk, hogy a kötkázati tőkealapok és a szociális alapok nagyon fontos lenne, hogy forrás biztosítsanak a növekvő vállalkozásoknak, és tőkét tudjanak hozzáférhetővé tenni a növekedési fázisokban, hogy ezek a cégek, amikor a startupból scale válnak, akkor ne kelljen, hogy Európából, Ázsiába vagy Amerikába költözzenek, hanem minden stádiumban megfelelő finanszírozáshoz jussanak itt is. A két címkének a vonzóságát szeretnénk növelni. Az alapokat nem ismerik, a tagállamokban nagyon egyenlőtlen az alapok felhasználása, és nagyon alacsony, különösen az EUSZEF esetében. Ezért nagyon fontos ez a felülvizsgálat. A bizottság javaslatai már is tartalmaznak olyan elemeket, amiket támogatni tudunk, például a portfólió, vállalkozások, hozzáférési szabályainak a módosítása. Támogatjuk azt is, hogy a vendéglátó tagállamok által fizetendő költségeket csökkentsék, illetve az EUCEF címke alatti határértékeket csökkentsük. Szerintem még tudunk tárgyalni arról, hogy több nem professzionális beruházó használhatná az EU-VECA alapokat is, Szerintem a 100 ezerről talán 50 ezerre kéne csökkenteni a határértéket, nem tudom a pontos számot, majd a csapatban megvitatjuk ezt konkrétan. Várom a tárgyalócsoport jövőbeli munkáját, hogy ez a két szervezet az európai vállalkozásokat legjobb, a lehető legjobb tudása szerint tudja támogatni, és elnök úr, teljes összehangban van ez a jelenlegi szövegtervezet a MIFID-del. Elnök, köszönetet mondok. Nagyra értékelem ezt az utolsó megjegyzést. De figyelek, figyelek, ne aggódjanak, képviselők. Remélem a többiek is. A GUE részéről Dimitrios Papadimulis kap szót. In Greek. Köszönöm, elnök úr görögül fog beszélni. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon jelentős kérdés, elnök úr, két okból. Először is azért, mert arról beszélünk, hogy nagyobb növekedést tudjunk biztosítani Európában, és támogassunk társ, szociális természetű projekteket. Másodszorban ez a jelentés értékeli azt, hogy ez a két alap eddig milyen hatást váltott ki, tehát ez egyfajta hatásértékelés. számokat, statisztikai adatokat szolgáltat az elmúlt évek tapasztalataiból, olyan adatok alapján, amelyeket a bizottság nyújtott. Pieti Kálnén asszony kemény munkát végzett a módosító kidolgozásán, ezért köszönettel tartozunk neki. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel a jelentéssel a legfontosabb az, hogy előmozdítsuk a reformokat az EU-VECA és az Európai Szociális Vállalkozási Alapok kapcsán. Én megnyitnám ezeket az alapokat, úgyhogy mikrobefektetők is élvezhessék ezeket, és támogatást nyújthassunk a mikrovállalkozásoknak, amelyek jelenleg semmiféle finanszírozáshoz nem jutnak most hozzá. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy az EUCEF esetében 100 ezer euróról 50 ezerre csökkentsük a plafont, ez a GUEM álláspontja, de természetesen a többi tevővel is készek vagyunk ezt megvitatni egy kiegyensúlyozott álláspont érdekében. A két alap átláthatóbban kell, hogy működjön, és nagyobb földrajzi egyensúlyt is meg kellene teremtenünk véleményünk szerint. Éppen ezért megkülönböztetett kritériumok szükségesek, amelyek erősíthetnék azt, hogy egy újfajta logikát követhessünk olyan projekteknél, amelyeknek komoly szociális tartalmuk van. Ezáltal a befektetőket is bátoríthatjuk, hogy fokozottabban ruházzanak be ilyen területeken, amelyeket gyakran nagy kockázatúnak tekintenek. Tehát operatívabbá kell tennünk az alapokat olyan tagállamokban, amelyek gazdasági nehézségeken mennek keresztül. Például a 499 tag, illetve a néhány százezer eurós eszköz egy komoly akadályt jelent olyan országoknak, mint hazám, Görögország, ahol pillanatnyilag is nagy befektetésekre van szükség. Ugyanígy biztosítanunk kell azt is, hogy a projektek kiterjedtebbek legyenek. Európa egyéb térségeire és más ágazatokra is ki kell terjesztenünk őket, máskülönben előállhat egy olyan helyzet, amelyben azt kell tapasztaljuk, hogy a legtöbb pénz olyanok kezébe kerül, akiknek legkevésbé van erre szükségük. Menedzserek gazdag országokban, olyan projekteket javasolhatnak, amelyek különösebb fejlődést nem jelentenek, és különösebb hozzáadott értékük sincs. Tehát még egyszer köszönöm az előadónak, és nagyon szívesen egyeztetek a többi árnyék jelentéstevől is a haladás érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek részéről senki sem jelentkezett, de Filip szeretne a zöldek nevében hozzászólni. Azt hiszem én vagyok az árnyékjelentéstevő elnök. Hát az én anyagom alapján az zöldek nem neveztek meg senkit, de gratulálok önnek minden esetre. Hát én diszkréten szoktam eljárni, hogy ne vegyenek észre. Köszönöm Pietikányen asszonynak. Uh, yeah, no, I am transparent, you can't see me. Én olyan átlátható vagyok, hogy észre sem vesznek. Tehát gratulálok Pietikainen asszonynak a jelentéshez. Egyetértünk a szándékával, annak érdekében, hogy a felülvizsgált eh, rendszer lehetővé teszi azt, hogy eh, egy adott országban letelepedett eh, alapkezelő egy másik országban működő alapot irányíthasson. A bizottság javaslatát is támogatjuk annak érdekében, hogy a kezelők körét kiterjesszük, azáltal, hogy az EIFMD menedzsereket is bevonjuk, de azért bizonyos biztosítékok szükségesek, hogy elkerülhessük azt, hogy az EUVECA vagy az SVA címkét egyesek felhasználhassák arra, hogy a saját imidzsüket felturbozzák, anélkül, hogy különösebb tartalmat vinnének a projektekbe. Egyébként az álláspontot támogatjuk az előadó részéről, az a kapcsolatban is, hogy az arányosságot javítsuk, különösebb a 250 milliónál kevesebb és többet kezelő alapok között különbséget kell tennünk. Ugyanakkor, és ezt az első fordulóban is már megvitattuk, erre minden bizonyal emlékeznek, a küszöb. A beruházási küszöb, azt mondtuk akkor, hogy 100 legyen. Hogy miért? Azért, mert azt akartuk, hogy a kis befektetők, hogy is mondjam, akik nem akarnak a nagyobb kockázatú vagy kockázati tőke alapokba fektetni. Azt mondtuk, hogy rendben, egy kis befektető esekében a UCIT alapok lennének a megfelelőek, ezek is beruházhatnak szociális vállalkozási alapokba, vagy kockázati tőke alapokba, de természetesen ebben az esetben élvezhetik a befektető védelmi programokat, a Jucit esetében, ami nem ugyanaz, mint a kockázati tőkealapok vagy a szociális vállalkozási alapok esetében. Tehát az álláspontunk mellett kitartunk, és nem hisszük azt, hogy csökkentenünk kellene a minimális belépési küszöböt ezeket a pontokat Szirpa is felvetette a jelentésben, de másra is kitérnék. A bizottság jelentése azt tartalmazza, hogy kiterjesszük, bővítsük a kockázati tőkalapok körét, csökkentenék az alkalmazottak számát, a KKV-król is nyilatkoznak, de szkeptikusak vagyunk a jelenlegi 50 milliós küszöbb csökkentését. Ami pedig a díjakat illeti, támogatjuk a bizottságot abban tekintetben, hogy a befogadó tagállamok ne vethessenek ki ilyen díjakat. Ugyanakkor úgy véljük, hogy konkrét szabályokra volna szükség, ebben a rendeletben is, hogy szabáljuk az alapkezelők által kivetett díjakat, ezek alacsonyak kell, hogy legyenek, hogy a rendelkezésre álló befektetéseket maximizálhassuk. Végezetül pedig további módosítókat fogunk esetleg előterjeszteni az objektív kritériumok érdekében, hogy pozitívan értékelhessük a minősített portfóliók által kiváltott hatásokat, és megfontolhatjuk azt is, hogy milyen innovatív hatást váltanak ki ezen alapok. Ezek lennének a módosítóink, vagyis azon módosítók, amelyek benyújtását tervezzük, de természetesen együttműködünk Szirpával, hogy eddig is tettük. Köszönöm. Thank you very much. Don't... Köszönöm. Nem látok senkit az IFDD köréből jelentkezni. ENF nem jelölt senkit, úgy látom a dossziémban, akkor most a spontán kör jön Nina Gill az első. Köszönöm, elnök úr. Egyet értek a prezentációban mondottakkal. Nagyon fontos a CMU szempontjából mindez, hiszen ha az EU kockázati tőke szektorát nézzük, egy ötöde az amerikainak, holott a gazdaságai köztemérhetőek. És ez kapcsolódik persze a Brexit vitákhoz is, hiszen Nagy-Britannia 36%-át adja a teljes EU költkezeti tőke tevékenységnek, aktivitásnak. Úgyhogy ez fontos téma. Mi történik itt? Mit lehet, hogyan lehet majd növelni a Brexit után, vagy fenntartani ezt a tételt? A lényegi pont az, hogy a mostani javaslat nem vizsgálja a harmadik országok kérdéseit, holott ez lehet egyik módszere a válasznak. És azt is hozzátenném, második gondolatom egyben az, hogy nem igazán vagyok biztos abban, hogyha a külföldi menedzserek ügyében egy keret megoldás lehet-e, hiszen a métál az, hogy a hatásvizsgálat kimondja, harmadik országbeli menedzser az EUVCA és EUSCF végrehajtásában túl korai lenne, még ugye konszenzus, hogy túl korai megnyitni a keretet külföldi menedzserek számára. Erre utalnék itt. Válaszolva a jelentőstevő válaszára, amelyet Burkhardt körvonalazott, nem vagyok biztos abban, hogy most föltétlenül az eszmára kéne koncentrálni és a regisztrációt erősíteni. Szerintem az adózás körüli kérdések, hogy egy teljesen európai perspektívában vizsgáljuk ezeket, fontosabbak. Mert itt ez akadályozza a növekedést, a kock, kockázati tőke tekintetében. Itt nem a szerepkörösítése, hanem az adóztatásbeli különbségek kérdése lehet probléma. Ha ezt kezelni tudnánk, akkor a fragmentációra is felléphetnénk, amely végsősorban akadályozza a kockázati tőke szféra növekedését. Ezt kell sürgősen kezelni. Tudom persze, milyen nehézség ütközik ez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő listámmal Éva Paunova, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. erősen támogatom ezt a témadossziét, mert személyesen ideje dolgozom magam is ezen a témán. Az európai növekedés rendkívül fontos, ennek meg kell keressük mindenféle módját. Ennek egyik fontos eleme lehet a társadalom és a vállalatok számára. Fontos kérdés ez. Ez a szabályozás éppen ilyen potenciállal bír, hogy ösztönözheti a gazdasági növekedést azzal, hogy lebontja annak akadályait, és a tőkepiaci unió kiterjesztését, erősítését szolgálja, ami már elég régóta dolgozunk, és szerintem döntőbb lépéseket kéne tenni, minél előbb, annál jobb. Én tárgyalva bevektetőkkel azt látom, hogy gyorsabban kéne az ígéreteinket teljesíteni, ez irányban, ez jó lépés lehetne, és a parlamenti konszenzus mindenképpen ezt szolgálja majd. Erősen támogatom a díjtörlésre vonatkozó határnátnyú díj szedését tiltó intézkedéseket, illetve a, a vízi alapok jogosultsági körére vonatkozó gondolatokat is. Néhány számot szeretnék említeni, amelyek szerintem megdöbbentőek. Jelenleg a kockázati tőke Európában kevesebb, mint 0,1% az EU GDP-nek. Összevetem mondjuk Amerikával, ahol magasabb, meg Izraelben is, ahhoz, hogy ezt a, ezt a szakadékot áthidaljuk, és erősítsük erőteljesebben ezt az ágazatot, ahhoz nagyon körültökétően kell vizsgáljuk az ellentmondásos intézkedések hatását, mert például minimum befektetési követelményeket, a nem szakmai befektetők részére. Ezért üdvözlöm a javaslat, azt a javaslatát a jelentéstevőnek, hogy csökkentsük ezek küszöbértékét. A jelentéstevővel együtt tehát szerintem nagyon szilárd, erős szöveget tudunk létrehozni, amely a következő hetekben orvosolja az érzékel problémákat. És a CMU építésében nagyon fontos alapköveket tesz le. Köszönöm szépen. Pervansber ez az utolsó hozzászólunk, mielőtt a jelentéstevő kapja vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kozolino képviselő minden megfigyelését osztom, és Nina Gill kiegészítéseként nekem is lenne néhány megjegyzésem. Az első. Amikor ezt a rendszert létrehoztuk, mielőtt egyáltalán a koncepciója a tőkepiaci uniónak létrejött volna, tehát ilyen korán megszületett ez a rendszer, de már is ismertük azt a kockázatot, amit a, um, az rejt magában, hogy, hogyha a kockázati tőkét jobban mobilizálni szeretnénk az európai gazdaság növekedése szempontjából, ez egy integrált piac nélkül káros lehet az európai gazdaság és a finanszírozás számára. Az másik oldalról, amikor ezt a típusú rendszert létrehoztuk, tudtuk azt is, hogy olyan ö, ö, töltünk be, amivel olyan hatásokat is keltünk, amit nem szeretnénk, de ezek elkerülhetetlenek. Milyen kondíciókkal lehet tehát hozzáférni ez alapok tőkéjéhez? Erre utal a jelentéstevő asszony is. Ebben tudnánk változtatásokat elérni, és nagyon egyetértek a jelentéstevő megközelítésével. Azonban egészen eddig nagyon mm, a tőke követelmény szintjének a csökkentését nem tudtam teljes szívvel támogatni. Mert szerintem ez teljes mértékben ellentétes azzal, amit szeretnénk elérni. Globális szempontból azonban, hogyha azt akarjuk elérni, hogy szolid, masszív alapok maradjanak a kezünkben, akkor egyrésztről nem szabad kockázatot vállalnunk a teljes piac szempontjából. És az a gondolat, hogy az eszmehoz vissza küldjük a jogszabályalkotót, és a tőke küszöböket a, mi határozzuk meg, ezt nem tudom támogatni. Az ESMA szerintem teljes mértékben képes arra, hogy ők maguk ezt megtegyék, és egy erős konzultációval a piaci szereplők bevonásával meg tudják ezt tenni jobban, mint ahogy azt a jogszabályalkotók tudnák. Miért jogszabályi szinten kéne ezt meghatározni? Szerintem jobban el kéne osztani a, szabály, a felelősségeket, a jogszabályalkotónak azt kell meghatározni, hogy észszerű szinten legyen ez a tőkekövetelmény, és utána bízzuk rá az eszmára, hogy a megvalósítást és a konkrét számokat, illetve a felügyeletet biztosítsák. Ami pedig a jogszabályalkotás hatáskörét illeti, szerintem ezt a felülvizsgálatot ki kell használni arra, hogy növeljük a beruházók védelmét, de ugyanakkor arra is figyeljünk oda, hogy ez az eszköz a finanszírozást szolgálja, a mi stratégiai céljainkat szolgálja, mint Európai Uniót, és így konkrétan a hosszú távú beruházásokat, a zöld gazdaság felé való elmozdulást kell, hogy támogatja támogassa. Muszáj valamilyen ösztönzőket alkalmaznunk, hogy a tőkepiacok ebbe az irányba mozduljanak el, különben maguktól nem fogják megtenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig visszadom a szót Burkhártnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék minden árnyék jelentéstevőnek és hozzászólónak köszönetet mondani az észrevételekért. Nagyon sok érdekes kérdést vetettek fel. Összességében véve úgy gondolom, hogy találunk közös nevezőt. Természetesen a részletekben vannak, tükröződnek eltérő megközelítések, például az eszmát illetően. Azt a jobb oldalamon ülő két hölgy is kifejtette, Pervans és Nina. De végeredményben úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy megállapodásra jussunk, és kidolgozzunk egy olyan szabályozást, amely valóban az ágazatot támogatja annak érdekében, hogy növekedési ösztönzőket tudjon adni, és ezt fokozottabban tegye, mint a múltban, és egyébként Pervanssal egyetértek. Az is fontos, hogy a jövőben az alapok szilárdságát is biztosítsuk, ez teljességes szükséges. Éppen ezért meg kell fontolnunk azt, hogy hogyan osszuk fel a szerepeket. Úgy gondolom, hogy a jelentés tervezet, Pieti Kányan asszony tollából egy jó tervezet, az elkövetkezendő hetekben pedig minden bizonyal érdekes vitákat tudunk még lefolytatni Köszönöm szépen az előadó nevében. Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje január 24, tehát egy kicsit több idő a rendelkezésre, mint a mentesítési eljárásnál. A módosítókat majd a 24 február 27-28-ai ülésünkön fogjuk megvitatni, és remélem, hogy a nyílt kérdésekben az árnyék előadók egyetértenek. Minden esetre szavazni az ECOM-ban március végén fogunk szavazni, március 22-én és 23-án. Köszönöm szépen, és mielőtt a tízes pontra térnénk át, átadom az elnöki mikrofont Gabriel Mátónak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszöntök mindenkit, boldog új évet kívánok mindenkinek, és akkor folytassuk a napi rendet. The problem we have 10 more minutes left. Yes, the Because there's, yeah. Wait a while, but is coming there. Reporters.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 tudom, kamerában megyek.

Okay, we can restart. Az 11. Kezdjük akkor, 4.12 van. Ha nem bánják, akkor spanyolul folytatnám. A tízes napi rendi ponttal folytatjuk az éves jelentés az Európai Bankunió témájában, 2016-os jelentés. Tudják, hogy 437 módosító készült. Az előadó nagyon sok kompromisszumos indítványt dolgozott ki azt hiszem, hogy ezeknek a tervezete gyakorlatilag az összes módosított felkarolja, és kedden volt egy Shadow találkozó is, amelyen ezeket megvitatták, és most minden további nélkül megadnám a szót az előadónak, Hübner asszonynak. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni. Köszönöm. És utána egy kiigazítással kezdenék távol állunk attól, hogy a legtöbb módosítóval megbirkoztunk volna. Sikerült, azt hiszem 29, vagy most már talán 30-31 kompromisszumos módosító indítványt javasolnom. De hát még így is sok módosító indítvány kimaradt, ami ugyanezekre a témákra vonatkozott, de nem tudtuk őket a kompromisszumunkba bevenni. A kompromisszum készítés még mindig nehézségekbe ütközik itt, mert hát nehéz a politikai frakciókat, frakciók vonalát megtalálni a módosítókban. Még a politikai frakciókon belül is ugyanis nagyon nagyok az eltérések a véleményekben, és ezért óriási erőfeszítésekbe telik a kompromisszumú építés. Megpróbálunk következetesek lenni, de ezeknek a következetességeknek a kibányászása a lényeg feltárása önmagában nehéz munka. Az árnyék előadók már nagyon sok haladást elértek a kompromisszumokkal kapcsolatban. Múlt héten is volt egy ülésünk, és most egy olyan periódusban vagyunk, amikor reménykedünk abban, hogy sikerül néhány pontot világossá tenni, amik a kompromisszumok megvitatása során még nem kerültek elő, Strasbourgban is fogunk találkozni, remélhetőleg 25-én az Econban való szavazásra készen fogunk állni. Néhány problémát szeretnék megemlíteni, amelyekről a kompromisszum kialakulóban van, és amelyek elég nehéz, de fontos témakörök. A jelentés szempontjából kihívást jelentenek ugyanis. Az első probléma, amiről sokat beszéltünk a kompromisszumok kapcsán, az a bank ágazat helyzete nem teljesítő hitelek és a profitabilitás szempontjából. Relatíve könnyebb volt kompromisszumot, széleskörű kompromisszumot találni a diagnózissal kapcsolatban. Mindannyian azt gondoltuk, hogy ez egy alapvető fontosságú ügy, különösen ma. És a nemzeti fizetésképtelenségi törvények az elsődleges, másodlagos, harmadlagos piacok tekintetében sikerült közös álláspontra jutnunk. Aztán volt némi véleményeltérés, amikor a menetrendre került a sor. Voltak olyan kollégák, akik azt gondolták, hogy a megoldás megtalálásának a kérdése rendkívül sürgős, mások azt mondták, hogy időre van szükségünk, hogy megfelelő megoldást találjunk, és azt hiszem, hogy a reformok típusával kapcsolatban is még úton vagyunk a megállapodás felé. Az európai szint, illetve a nemzeti jogszabályok egymáshoz való viszonya is nagyon sok kérdést vetett fel a viták során. Hiszen sok olyan ügyről szeretnénk mi is szólni, ami egyébként nemzeti hatáskörbe tartozik, de végül remélhetőleg sikerül olyan kompromisszumokra jutni, amivel em, mindenki egyet tud érteni, és megfelelő piacot tudunk teremteni a nemzetesítő hiterek az NPL-ek számára is. A másik drámaian nehéz helyzet, ami továbbra is rendkívül nehéz kérdés, egy olyan kompromisszumotnak a megtalálása, ami az államadóságra vonatkozik. Itt nagyon sok módosító érkezett az államadóság kérdésében, és itt a, már a frakciók álláspontjának az azonosítása is nehéz feladat volt. De azt hiszem, hogy együtt sikerült összegyűjteni azokat a módosítókat, amelyeknek a a kockázatai, az előnyei a megfelelő arányokban szerepelnek, ahol a prudenciális kezelés, a prudenciális megközelítés a mindannyiunk számára elfogadható szinten található, szerepel, és remélhetőleg az FSB részére is sikerül megfelelő javaslatokat találnunk, hogy ne végleges álláspontot foglaljunk el ezen ügyel kapcsolatban, de még a kompromisszumok finomításával jó javaslatokat tudjunk tenni. Vitát folytattunk a nemzetközi standardokról is, a kockázattal kapcsolatos tőkével, illetve a bázeli folyamattal kapcsolatban, és itt is az a dilemma állt előttünk, hogy nagyon határozottan és feltétel nélkül fejezzük -e ki azt, hogy szükséges a nemzetközi standardoknak megfelelni, miközben voltak olyan kollégák, akik azt szerették volna, hogy azt is hangsúlyozzuk, hogy milyen okai vannak, vagy lehetnek annak, hogy eltérjünk a nemzetközi standardoktól. Szerintem sikerült kompromisszumra jutnunk, az Európai Unió mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a nemzetközi szint munkáját befolyásolni tudja, ahelyett, hogy csak visszavonuljunk nem vonódunk be, és hogyha nem tetszik nekünk a nemzetközi standardba kérdés, akkor egész egyszerűen hátralépünk, kilépünk ebből az ügyből. Szerintem tehát jó a, az eddigi kompromisszum, és ugyanezt a megközelítést tudtuk alkalmazni az Európai Unió érdeke és a nemzetközi fórumok kérdéskörében is. Én teljes mértékben felhasználjuk Szilvi Gulári javaslatát, bár egy kicsit felhigította néhány kiegészítéssel, mi egy kicsit keményebben szeretünk volna fogal- fogalmazni. Remélem, ő is el fogja ezt majd tudni fogadni. És még egy dolog, nagy különbségek nem voltak a nemzeti opciók és ö, tőke megfelelési sorrendek felállításával kapcsolatos kritériumok tekintetében. Itt tehát megállapodásra tudtunk jutni, ami a too big to fail, az túl nagy, hogy csődbe menjen kérdéskörét illeti. A jelenlegi helyzettel kapcsolatban úgy gondolom személyesen, hogy objektívan, ennél objektívabban kell megvizsgálnunk ezt a kérdéskört, mint ahogy azt ma tesszük. De hát itt áll az orrunk előtt egy nagy elefánt a teremben, az a rendelet, aminek a vitáját most nem akarom újból megnyitni. A kompromisszum azt hiszem, hogy e tekintetben egy kicsit törékeny lesz. A bail-in, illetve a az adósság értékesítése szempontjából is sok vita volt, de szerintem itt is nagyon fontos, hogy a MIFID Pandora szelencéjét ne nyissuk újra. A Brexit-tel kapcsolatban egy újabb kompromisszum született, ezt nem volt nehéz elfogadni, remélem, hogy meg is fogják szavazni a kollégák, és mindig vár, még mindig várok egy kompromisszumot, amit a zöldek és a szocialisták ígértek, mert ők a makroprudenciális politikákról akartak egy új bekezdést, úgyhogy várom a javaslataikat. Elnök úr, azt hiszem, hogy haladunk afelé, hogy 30 jó kompromisszumot hozzunk össze a szövegről, a preambulum bekezdésekről. Még nem is beszéltem, de mindenképpen maradni fog egy sor kompromissz, vagy kom- külön módosító javaslat. Köszönöm szépen, most meghallgatjuk az árnyék előadókat. Először is a szocialista frakció részéről Dervó úr. Merci, merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondok Danuta Hübnernek, mert a kompromisszum készsége példamutató volt. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű ez a feladat, és nem tudok semmit hozzátenni az ő összefoglalójához, amivel az árnyék előadói üléseinket, üléseinkről beszámolt felsorolt az összes nehézséget, ami előttünk áll. Csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a makroprudenciális kérdéskörben valóban együtt dolgozunk a zöldekkel, és remélhetőleg hamarosan megszületik a javaslatunk. Amikor azt látom, hogy milyen számos módosító indítvány érkezett, és elolvasom őket, azért úgy gondolom, hogy érdemes a lényegre központosítanunk. Hogyha azt akarjuk, hogy a jelentés a célját elérje, és üzenetet tudjunk küldeni a bankunió végrehajtásával kapcsolatban. A véleményünket meg tudjuk fogalmazni, ez a parlament missziója. a különböző rendeletek, amiket elfogadtunk, ezeknek a végrehajtásával kapcsolatban levonjuk a konzekvenciákat. Lássuk, hogy mi az, ami jól megy, mi az, ami nem működik annyira jól, és mi az, ami még hiányzik. Úgyhogy ha pozitívan akarok hozzáállni, akkor azt tudom elmondani, hogy a EPRD és a, a, a CRD és a vonatkozó rendeletek végre végrehajtásra kerültek minden tagállamban, a felülvizsgálat javul, a közös felügyelő csapatok egész jól működnek, de hát a too big to fail kérdése még mindig nem megoldott, harmadik pillér hiányzik, és a bankunió az adóügyi kérdések harmonizása nélkül soha nem lehet teljes. Nem csak diagnosztikáról van szó, nem csak diagnosztizáljuk azt, hogy mi az, ami működik és mi az, ami nem, hanem javaslatokat is teszünk a hiányosságok betömésére. Azt gondolom, hogy sikerül majd jó megoldásokat találnunk a felmerülő kérdésekre a ránk jutó időben. Vannak még olyan kérdések, olyan pontok, amikről érdemes lenne beszélni, például az edis kapcsolatos bizottsági javaslat, vagy a Bázel 3-as véglegesítése. Az egész bank csomagról kell majd valamikor beszélnünk, úgyhogy most nagyon fontos az, hogy e jelentésben ne fogalmazzunk meg előzetes ítéleteket a jövőbeli vitákkal kapcsolatban minden egyén és minden frakció módosítókat nyújt be, hogy a saját álláspontját meg tudja mutatni, de ha koherensek akarunk lenni, akkor egy olyan kompromisszumot kell, hogy találjunk, ami nem fogja befolyásolni a más témákban folyó vitákat. És elnök úr, látom a türelmetlenségét, úgyhogy be is fejezem, a frakciónk elkötelezett és szándékozik egy olyan szöveghez hozzájárulni, ami elégséges, elég erős, elég határozott, eh, anélkül, hogy előzetes döntéseket hoznánk olyan témákban, amikről majd későbbi vitákban kell, hogy döntést hozzunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök az ECR nevében. Szárváti úr. Londes uh, úr, aki árnyék előadó ebben a témában, megkért engem, hogy egyrészt kérjem bocsánatát, közvetítsem, hogy nem tudott eljönni ma. Nevében felolvasom viszont nyilatkozatát. Londes úr, szeretném megköszönni jelentéstevő kompromisszumos módosító tervezeteit, amelyek kiegyensúlyozottak egészükben. Az eszmecsere során, az Ekonban a konzervatív frakció azt kérte a jelentéstevőtől, hogy esetleg vegye le azt a külön címsort, amely egy fiscal backstop lehetőségét vázolná föl, csak három fejezetre szorítkozzék, minden pillérre egyet a bankunió szerkezetében. Örömmel láttuk, hogy jelentéstevő elfogadta ezt a szerkezeti változást a, a szövegben. A többi konzervatív, a többi, módosítás a többi to fail, a nem teljesítő hitelek és a deposit letéti garancia rendszerek indítása témában fogalmazódott meg. Mi, más képviselők benyújtottak erre vonatkozó módosítókat hasonlóképpen, és örömmel láttuk, hogy jelentéstevő a különféle frakciók meglátásait beépítette a kompromisszum tervezetekbe. A hármas pillért, illetően a banki unió szerkezetében, ahogy vártuk, nagyon sok módosítót, nagyon különböző és széttartó irányba húz. Így rendkívül fontos ugyan a téma, ám nehéz lesz ezeket egyesíteni, várjuk a jelentéstevő eredeti meglátásait. Lunes úr ugyanakkor utal az Eddis vonatkozó, a tervezetben levő kiegyensúlyozott meglátásokra, amelyek jó lapot kínálnak a tárgyalásokra, olyan kompromisszumok irányában, amelyek jövő héten Strasbourgban kerülnek majd beterjesztésre. Várjuk a konstruktív együttműködést olyan kompromisszumok tárgyában, amelyek jelentős többes adó közösen tudnak megírni, és reméljük közösen egy olyan jelentést tudunk az asztalra tenni, mely világos, nagyra törő és realista is egyben. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig az Alde részéről nincs senki, úgy látom, a GUE nevében McCarthy úr. Köszönöm, és köszönöm a jelentéstevő munkáját, amely a kompromisszumokban öltött testet, meg a tárgyalást. Sajnálom, hogy nem tudtam elmenni a legutóbbi árnyékedülésre, a következőkre azonban elmegyünk. Néhány általános meglátásom volna, és néhány konkrétabb pontról majd e-mailen, meg a későbbi üléseken térek ki. Üdvözlöm az eddig végzett munkát, munkát, amely a nem jól teljesítő hitelek problémának okaira és megoldásaira hívják fel a figyelmet. Ezek jó részt kereseti oldalon jelentkeznek, és az árnyékbanki ágazat működésében fogalmazódnak meg, és örülök annak, hogy a konkrétan szerepel a szövegben az abszorpciós kapacitás problématikájával is foglalkozik, még akár lehetne erősebben is fogalmazni. Örömmel látom, hogy a kompromisszumok belátják, hogy a jelenlegi single resolution alap megoldásai nem elégségesek az adófizetők védelmében, a bailoutoktól való védelmében. Meg kell egyezünk a kronikus rentabilitási probléma a banki ágazatban, olyan probléma, amelynek orvoslását és okait meg kell ragadjuk a megfelelő Európai Uniós beruházási terv hiánya vagy hibái is hozzájárulnak ezen problémákhoz. A, a parlament világosan kell nyilatkozni arról, hogy a tagállamok, ha akarják ásni az egyes potenciális követelményeket, az kontraproduktív. a nem látható IBS stresszteszt folyamatra rámutattak a Deutsche Bank problémái tavaly, ez is meg kell jelenjen a végső jelentésben ennek tanulságai. A parlamentnek persze csak korlátozott lehetőség vannak a felügyeleti hatóságok felügyeletében. Nagyon fontos tehát, hogy megfogalmazzuk agályainkat kollektív módon. Remélem, hogy ez is majd megtükrözik a kompromisszumban. Legfontosabb, hogy belássuk a valóságot, hogy a mostani korlátozott javaslatok a too big to fail problématikájában nem elégségesek. A keres, a nagybankok gazdasági, kereskedelmi és hitelező tevékenységét szét kéne választani befektetői és kereskedelmi bankokra szétválasztva a banki ágazatot e tekintetben is. A megfelelő szeparáció nem radikális gondolat, nem csak a baloldal támogatja a a magas szintű munkacsoport 2012-es jelentése is rámutatott. E, itt néhány olyan gondolat, a prioritás jellegű gondolat, amelyben várom együttműködést a jelentéstevő, meg az a bérnyékadóba. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, most pedig az zöldek részéről Ernest Urtasun. Köszönöm szépen. Az Sven Gigold az árnyék előadó nevében szeretnék köszönetet mondani a jó együttműködésért. Ugyanakkor mi úgy gondoljuk, hogy a jelentésben bizonyos bekezdések téves irányba mutatnak, ugyanis a pénzügyi ágazat még mindig túl bonyolult, és egyes bankok alul nincsenek kellő tőkével felruházva. A pénzügyi stabilitásról kell gondoskodnunk, és ki kell tartanunk az eddig álláspont mellett. Nem szabad a pénzügyi regulációt ösztönöznünk. Nagyon értékeljük azt, hogy egyes elképzeléseink a kompromisszum tervezetekbe bekerültek, például az, hogy gyorsan kell a gyorsan növekedő árnyék bankágazatot szabályozni, és egy kis bankbox szükséges, jelentősebb prudenciális felügyeleti intézkedések szükségesek. Közös szellemiséget látunk a tárgyaló felek részéről a kompromisszumos indítványok kidolgozása érdekében is és a makroprudenciális keretet is erősíteni kell, erre is vonatkozik egy kompromisszumos javaslat, amelyet még ma megpróbálunk eljutatni mindenkihez. Szeretnénk hangsúlyozni azt is, hogy a brit népszavazást követő tárgyalások nem szabad, hogy egyenlőtlen feltételeket teremtsenek az EU és nem EU pénzügyintézményei között. Hangsúlyoznám, hogy támogatunk bizonyos módosítókat, amelyeket más frakciók nyújtottak be. Egyetértünk például azzal, hogy sürgős um, bank strukturális reformra van szükség, hogy a túl nagy intézmények kapcsolatos csőd kockázatokat kezeljük, ugyanígy um, a mérlegelési jogkört is az MRL kapcsán biztosítani kell, és Szilvi Kullár javaslatát is támogatjuk, hogy a nemzetközi testületek, mint például a Bázeli testület ECOM felé való elszámoltathatóságát növeljük. Szeretnénk felkérni a kollégákat arra, hogy az LKB e nyilvánosság felé való átláthatóságát növeljük, például a döntéshozatal szempontjából, és végül, de nem utolsó sorban, agaszt bennünket az is, hogy a tőkekövetelmények szintjét csökkentsük. A kompromisszum tervezet úgy fogalmaz, hogy a tőke követelményekkel kapcsolatos iránymutatások üdvözlendőek, ugyanakkor úgy tűnik, hogy ezeket már most egyfajta puha pillérré próbálják alakítani, December 27-én a Reuters tájékoztatott arról, hogy az EKB a Deutsche Banknak egy, meg, egy kései, de nagy karácsonyi ajándékot nyújtott, azáltal, hogy a határokat levitte, és a, ez gyakorlatilag egy 4,8 milliárdos megtakarítást jelent a Deutsche Bank számára. Ezen kérdésekkel foglalkoznunk kell, készek vagyunk az kollégákkal és az előadóval való együttműködésre. Köszönöm szépen! Ernő, köszönöm szépen, nincs további álnyék előadó, akit meghallgathatnánk, úgyhogy Eva Pavlova kap szót két percben a kecsügyel keretében. I would like to thank uh, Ms. Hübner uh, for the... Köszönöm szépen, köszönetet mondok Hübner úr asszonynak a kiváló munkájáért. Eddig nagyon jó alapot képez ez a munkánkhoz, egy nagyon komplex, de ugyanakkor érzékeny kérdéskörben. Nem titok senki előtt, hogy egy sor kihívás még megoldásra vár, finom hangolásra a bankunióval kapcsolatban. Ezeket a kihívásokat van a, olyan eset, hogy a tanácsnak vagy a tagállamoknak kell kezelnie, de hogyha meg akarjuk erősíteni a monetáris uniót, és azt akarjuk, hogy a pénzügyi stabilitás az euróvezetben végre megvalósuljon, akkor az Európai Parlament aktívan részt kell, hogy vegyen a bankunió végrehajtásának a folyamatában. Kollégáim agályaikat fejezték ki az ESRB és más hatóságok együttműködése kapcsán a felügyelet tevékenységében, és sokan sok mindent kritizálnak, de nem feltétlenül ajánlanak világos megoldásokat. Szerintem a megoldások tekintetében világosabban kéne fogalmaznunk. És az egyik megoldás az az lehetne, hogy felszabadítunk tőkét az által, hogy piaci alapon a nem teljesítő hiteleket értékesítjük. Néhányunknak ez az ötlete támad, szerintem ez egy nagyon erős, közös szöveg részét képezhetné e megoldás. Köszönöm szépen! most a jelentéstevő előtt még Delange asszony kap szót. Elnézést, elnök úr, későn jelentkeztem, hiszen eredetileg nem akartam volna beleavatkozni egy olyan folyamatban, ami nyilvánvalóan nagyon jól halad, nagyon jó kezekben van. Kiváló munkát végez az árnyékelőadói csapatával, és nagyon jó, hogy még az átlag tagok is hozzászólhatnak a módosító indítványaik révén a tárgyalásokhoz. A kollégák említették azt, hogy van egy sor pont a jelentésben, ahol a jelentések készülnek, de még kezdeti állapotban vannak, és hogyha mi túlságosan technikai részletekbe bocsátkozunk a kondíciókkal kapcsolatban, a sebességgel vagy a határidőkkel kapcsolatban, akkor nem fogunk e ponton a frakciók között megállapodásra jutni. És a jelentéstevő is említette ezt, hogyha de Lunes úr nyilatkozata után elgondolkozom, akkor most mondhatjuk azt, hogy az Európai Bankunió még nincs kész, kell, hogy legyen egy teljes harmadik pillér, ez még nem jött létre, de látjuk, és tudjuk hangsúlyozni ennek a sürgősségét, a létrehozás sürgősségét, anélkül, hogy a technikai részletekbe bocsátkoznánk. Szerintem ezen a ponton ezt kellene közösen kimondanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Eszter. Önök a jelentéstevőnek adja vissza a szót. Nincs sok minden, amit hozzá tudnék tenni, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy Eszter összefoglalta a megközelítést. Ez a jelentés ne a más folyamatban lévő munkák folyamatába avatkozom be, de ugyanakkor az is nagyon jó lenne, hogyha a BSR-t nem nyitnánk újra, a bázeli kérdéskört nem nyitnánk újra, jelen pillanatban nincs alapunk arra, hogy ezeket kritizáljuk, ezeket kommentáljuk. Úgyhogy szerintem ezt az elvet az összes kompromisszumban tudjuk majd figyelembe venni, tiszteletben tartani. Még egy dolog, amit szeretnék felvetni, amikor az első körben, az ECOM-ban vitáztunk erről a jelentésről, már akkor is kirajzolódott a kollégák felszólásából, hogy lesz egy olyan tendencia, hogy mindent bele akarunk gyömöszölni ebbe a jelentésbe, ami a szektorra vonatkozik, mert ez egy lehetőség arra, hogy az összes problémáról szóljunk, Európa és világszerte, és nagyon sok módosító esetében mm, ezt a karácsonyfa megközelítést alkalmazzák, és nagyon nehéz lenne ezt a jelentést a megfelelő erőségű üzeneté formálni, hogyha minden ilyen ötletet és lehetőséget és gondolatot belegyömöszölnénk. Ez egy kihívás, megpróbáljuk tiszteletben tartani a kompromisszumokban a kollégák véleményét, de nem akarunk minden részletre kitérni. És különösen ez a egyéni módosítók, a kompromisszumba bele nem férő egyéni módosítók esetében lesz nehézség. A kompromisszumok esetében is probléma volt ez. Most várom a kollégák írásos reakcióját, mielőtt tovább tudunk lépni, és finom hangolni tudjuk a kompromisszumokat. Remélem a kollégák aktívak lesznek a két ülés között is, és időben el fog készülni a javaslattervezetünk a 25. szavazás előtt. Én is természetesen köszönetet mondok minden kollégának, akik módosítókat küldtek, akik részt vettek a vitában és hozzászóltak. Rendkívül hasznos volt mindez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Danuta. Menetrend a szakbizottsági szavazás január 25-én lesz, a plenáris még nincs megerősítve, februárban vagy márciusban. 11. napi rendi pont. Egyéb kérdések nincsen. Ez alatt semmi. 12. Következő ülések január 25-e szerda. Most pedig a 3C50-es terembe vonulunk át az Ekon és Libe vegyesülésére. Menjünk kollégák, köszönöm.